Hölgyeim és Uraim, jó reggelt kívánok! Megkezdjük a munkánkat. Jó reggelt a tolmácsoknak, akik egész nap velünk lesznek. Jó reggelt az elnök asszonynak. Akkor kezdjünk bele. rend elfogadása. A napirend tervezetet elfogadhatjuk, amennyiben nincs ellenvetés. Nincs ellenvetés. A szeptember 7-i és 25-i jegyzőkönyvet jóvá hagyhatjuk, amennyiben nincs ellenvetés. Nincs ellenvetés. És ezzel bele is vághatunk a munkánkba kezdhetjük azzal a javaslattal, ami a 2010 per 40 EU irányelv módosításáról szól, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának időtartamáról van szó. Meissner asszony előadónk nincs most itt, nem tud velünk lenni ma délelőtt, de ö, Telicska képviselő társ lesz az ő szószólója, úgyhogy Telicska úrnak át is adom a szót. Jim, and then it's Sean Committee. Uh, yes, indeed. Uh, Igen. Sajnos Meissner asszony nem tud itt lenni, nagyon fontos égető oka van természetesen erre. Néhány gondolatot a nevében hadd mondjak el. Az irányelv amely az intelligens közlekedési rendszerekről szól, az első felhatalmazáson alapuló jogi aktus volt hét évre szólóan fogadtuk el a bizottság javaslatára 2017-ben, három héttel ezelőtt. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a jövőben feltételezem egyre fontosabbá válnak. Az eljárást a jelenlegi gyakorlatok értelmében is el kell fogadjuk. A bizottság öt éves időszakra adhat ki felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amelyet aztán megújítanak kötelezően, ha csak valamely társjogalkotó nem ellenzi azt. Ez a jelenlegi eljárás. Mint tudjuk, ez az intézményközi megállapodásban is van 2016. Ez garantálja az Európai Parlament jogait is az eljárás keretén belül. Szeretném mindenkinek eh, elmondani, hogy Gezine egyetért a bizottság javaslatával. A jelentés tervezetében négy módosítót, módosítást javasol, amivel tisztázni lehet a megfogalmazást és a struktúrát. Tulajdonképpen azonosak ezek a, a tanács módosítóival. Ágon asszony két módosítót nyújtott be, hogy segítse a tagállamokat jobban befolyásolni a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. Gezina azt javasolja, hogy ezt ne szavazzuk meg, mert a tagállami szakértői csoportokat már eleve bevonják a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésébe is és ez az intézményközi megállapodásban is megvan, megjegyzem, amit mindannyian tudunk. Tehát felhatalmazáson alapuló jogi aktus a tanács jóváhatása nélkül nem is léphet hatályba. Elnök asszony, kedves kollégák, semmi ellentmondás ebben a kérdésben, és úgy gondolom, hogy a jelentés világos. Elmondtam a módosítókat, és ez volt minden, amit Meissner kollega nevében mondott. Köszönöm szépen, Telicska úr. Rögtön meg is adom a szót az árnyék előadóknak, a húré a szó először. Köszönöm szépen, elnök azt. E, először is Meissner asszony üdvözletét szeretném önöknek e, átadni, mi is üdvözöljük őt, kiváló munkát végzett az EPP, támogatja a szavazási ajánlásait a két módosító indítványra vonatkozóan is, amit eh, Agnitu eh, kolléganő nyújtott be. Ezt nem fogjuk támogatni, más mondandóm nincs. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tárpede asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami ezt a jelentést illeti, mint eh, a szociáldemokraták árnyékelő előadója. Én támogatom az előadó asszony javaslatát, első olvasatban törekedjünk megállapodásra. a digitális piac, egységes piac működtetése érdekében fontos, hogy ilyen delegált aktusok születhessenek, így lehet csak hatékony ez a 2010 per 40-es irányelv. A mi frakciónk nem fogja támogatni az ENF két módosítóját. Zile úr. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Mint mondtam az előző vitában is, az ECR el tudja fogadni a jelentéstevő állásfoglalását, az öt éves javaslatot el tudjuk mi is fogadni. A jövő technológiai fejlődése az intelligens közlekedési rendszerek digitalizációjával kapcsolatban valóban szükség van ezekre a megállapodásokra. Az intézményközi megállapodás a jobb, a, a jobb jogalkotás értelmében megfelelő. A rendszeres munkaprogram aktivizál, aktiválás frissítés szempontunkból is megfelel, ezért támogatjuk a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zile úr. Kramer úr a szó most. Igen, köszönöm szépen. Jakob Delunde nincs itt, úgyhogy azt kérte, hogy én mondjam el. Mi is köszönetet mondunk az, az előadónak, aki szintén nincs itt, és támogatjuk javaslatát. Minden esetre azzal a feltétele, hogy a tanács vagy az Európai Parlament a a meghosszabbítást mindig visszavonhassa akkor, amikor visszaélnek vele. Támogatjuk a jelentést, a digitalizálást Németországban mostanában megtapasztaltuk. Hatalmas lehetőség, de nem használják egészen eh, ki. Német, Észak-Németországban vihar volt, a vonat közlekedés leállt. Az appon rajta volt, csak valóságban nem. Úgyhogy a digitalizálásban még sok minden lehetséges, ez fantasztikus, látjuk, de azt is látjuk, hogy mit nem tud a digitalizálás, vagy mit nem lehet. Köszönöm szépen, Kramer úr. Kilenen asszony, jó reggelt kívánok önnek. Valitan, raportőri. Köszönöm szépen. Ha lehet, akkor én magam is szeretném eh, eh, a Kenecka kolléganőnek az az üdvözletét mindenkinek átadni, és a köszönetét néhány megjegyzést ő is elmondott a jelentések kapcsolatban. A zöldekhez hasonlóan mi is úgy találjuk, hogy suoraan allekirjoittanutta. Mutta kiitos yhteistyöstä ja terveiset varmaan kesinelle menee. Úgy találjuk, hogy remek volt az eddigi együttműködés, és a továbbiakban is várjuk ugyanezt. Köszönöm. Pável úr. Újra megkapja a szót. Köszönöm. Azt hiszem, most sokáig fogok beszélni, mert az árnyék előadók álláspontját szeretném elemezni. Egy szóval összetudom foglalni, nagyra értékeljük. Gezina asszony is nagyra értékeli ezt az együttműködést, és tulajdonképpen könnyű dolga volt. Merci, monsieur Telinska. On, m'a dit que, que y a-t-il quelqu'un au sein de la... Köszönöm szépen, Telicska úr. Az Európai Bizottságtól szeretnének hozzászólni? Úgy látom, hogy nem. Köszönöm szépen Telicska úrnak, és a szavazás erről a jelentésről holnap lesz. Kedves képviselőtársak, 9 óra 00 perckor. Igen. Most pedig folytatjuk a munkánkat a következő jelentéssel. Egyes közúti eh, árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alap és továbbképzéséről van itt szó, jogosítványokról, és azonnal át is adom a szót eh, Péter Lundgrennek, az előadónak. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen. Eh, az első reakciónk az volt, hogy üdvözöljük az irányelvet, a szakmai Eh, készségeket szeretnénk javítani az Európai Unió minden részében a közúti áruhuvarozás és személyszállítás érdekében. Tudatosítani kell a, a gépjárművezetőket arról, hogy milyen kockázatok vannak, és hogy fokozottan figyelni kell az közutak biztonságára. A szakmai készségekre vonatkozó eh, normák meghatározásával az EU tisztes, a tisztességes versenyt próbáljuk biztosítani. Remélhetőleg ezt el fogják fogadni, nem lesz túl sok módosítás, bár néhány dolgot véleményem szerint a bizottság kihagyott. Egy, a, a svédországi és más országban is e, meg kell tartani a, a munkaalapú a tanulás, a tapasztalati tanulás eredményeit. Az instruktorok a normán nap, napi kereskedelmi tevékenységek során e, szerzik meg ezt a, a tudást, és ez egy felbecsülhetetlen képzés. Olyasmit is tanulnak, amit egy, egy iskolában soha nem tudnak megtanulni. Alternatív értelemben a járművek mintegy 4000 200 kg-ig B jogosítványt lehet erre vonatkozóan szerezni. Az elektromos LCD-s kijelző autóknál csak módosítani lehet a súlyt. Ha kizárólag a, az alternatív üzemeltetési rendszer plusz súlyát is beszámítjuk. Azt is javaslom, hogy a sofőrök ismerjék azt, és tudják, hogy hogyan kell előkészíteni az utat az abnormális időjárási körülmények között, mint túl alacsony hőmérséklet, nagy esőzés, hó északi vagy alpesi térségekben például tudni kell, hogyan kell a, a hóláncot felrakni. Sajnos Svédországban túl gyakran látjuk, hogy egyszerűen nem képesek erre, de már pedig ezt meg lehet tanulni egy osztályteremben is pár másodperc alatt. A regisztrációs és ellenőrzési rendszer a már meglévő nemzeti regiszterek alapján szintén lehetővé tenni az illetékes nemzeti hatóságok számára, hogy információt szerezzenek a a nyomozások, vagy pedig az útmenti ellenőrzések során a gépjárművezetők végzettségéről tanúsítványáról. A tanúsítványok amúgy is egyre nagyobb problémát jelentenek. Tisztázni kell a bizottsági javaslatot több területen. Úgy gondolom, hogy e, különböző értelmezésekre adhat majd ez lehetőséget a különböző országban. Két árnyék előadói megbeszélésünk volt, nagyon produktívak és segítséget jelentettek, a kollégák rengeteg jó ötletet adtak több fontos dolgot, amire én magam nem is gondoltam volna, úgyhogy ezt köszönöm szépen. Merci beaucoup, Monsieur Lundgren. Köszönöm szépen az ismertetést, és Lukashenska asszonynak adom meg a szót, akinek a mikrofonja nincs most bekapcsolva, ezért a tolmácsok nem hallják. Elnézést. Tisztelt elnök asszony, ahogy az előadó éppen most mondta, az együttműködés remek volt, és igazából mindenkinek azt kívánom, hogy olyan nyitottsággal tudja mások érveit meghallgatni, ahogy Lundgren úr tette, úgyhogy nagyon köszönöm mindezt. Arra összpontosítottunk, hogy még jobb képzést kapjanak a gépjárművezetők, hogy az ő képzésük minél jobban igazodjon az aktuális körülményekhez, szükségletekhez, követelményekhez, az EPP mm, hét módosítót nyújtott be, és ezeket belefoglalták a jelentésbe. A legtöbb kompromisszumot támogatni tudjuk, mert a jelentés tényleg jelentősen javítja a közúti biztonságot. Köszönöm még egyszer Lundgren úrnak és a többi árnyék előadónak is, akik egyébként minnyáján a ö, hölgyek, ha jól tudom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Grappini asszonyé a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak és a többi eh, képviselőtársnak is ahogy Lundgren úr is mondta, különösen termékenyek voltak az egyeztetéseink. Ennek az irányelvnek a módosítása azért fontos, hogy a közúti biztonságot javítsuk. Ez nagyon fontos számunkra, akár csak a tisztességes verseny kialakítása. Igen fontos a képességek javítása, a képzés javítása. Úgy gondolom, hogy itt nem a politikai zászlók fontosak, mindenki észszerűen állt hozzá a munkához. A szocialista javaslatok a kompromisszumokba bekerültek, a mi frakciónk az összes kompromisszumos módosítót támogatni tudja. Megállapíthattuk, hogy a hogy azok a szociáldemokrata módosítók, amelyek nem kerültek be a kompromisszumos javaslatokba, szintén támogatást kapnak. Úgyhogy eh, köszönöm szépen, hogy a szempontjainkat eh, figyelembe vették. Úgy gondolom, hogy végeredményben a képviselőcsoportunk eh, elképzeléseit beépítették a jelentéstervezetbe, így konkrétan a 100 kilométernél rövidebb távon működő sofőrök kérdését, illetve a, az elektronikus oktatást igénybe venni nem tudók szempontját, meg a jogi képzésre vonatkozó módosítónkat. A jelentést holnap szavazzuk meg, és hogyha megszavazzuk, akkor javulni fog ezáltal a közúti járművek biztonsága. Nagyon örülök a konszenzusnak, ami a 95-ös kódexet illeti. A gépjárművezetők képzésénél ez mindenütt feltétel lesz, standardizálni kívánunk, hiszen el akarjuk kerülni a meglepetéseket, amikor a fúvarozók gépjárművezetőt vesznek fel. Köszönöm szépen, Grappini asszony. Zíle úr a szó. Köszönöm szépen. Az árnyék előadónk nincs itt. Őt képviselem. Nem akarok túlságosan beszélni, egy eljárási pontot vetnék fel Krasmus úr a hét módosított támogatja, és a frakció is ugyanezt teszi. Köszönöm szépen, Zile úr, Bilbao asszony, jó reggelt kívánok önnek is. Gracias, presidenta. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok. Rövid leszek én is. Péter Lundgrennek szeretnék az elvégzett munkáit köszönetet mondani. Úgy gondolom, hogy nagyon jó vitát folytattunk a kezdetektől fogva a kompromisszumokról, ezeket aztán sikerült elfogadtatni. Mi frakcióként úgy véljük, hogy a kompromisszumok tartalmilag rendben vannak, mert úgy gondoljuk, hogy ezekkel a módosítókkal sikerül elérni a szöveg valódi célját, hogy jobb legyen az irányelv, illetőleg a végrehajtás jobban működjön, a hiányosságokat megszüntessük, és egy hatékonyabb, koherens végrehajtást tudjuk lehetővé tenni. Sok mindent elmondtak már előtt, ezért rövid lehetek. Mi is támogatjuk az alapvető célkitűzést, de mindenek előtt jobb képzést továbbképzést kívánunk biztosítani a sofőrök számára, hogy a közúti biztonság javuljon. A frakciónk számára fontos a konstruktív vita, ezért módosítókat is előterjesztettünk. Ezekkel a célunk az volt, hogy az alapképzést, a szakképzést, a továbbképzést javítsuk, mint már mondtam. Ez, ezzel azt kívánjuk elérni, hogy mindig a aktuális szinten legyen a képzettség. Az irányelvnek kell jobbnak lennie, de másrészt tudatosítani kell a sofőrökben a kockázatokat mindenek előtt, ha túl méretes vagy veszélyes szállítmányokról beszélünk. Itt elemezni kell a kockázatokat, hogy a közúton javítsuk a biztonságot. Ehhez hozzájárul a jobb képzés, járművezetői képzés és a harmonizáció EU-s szinten. Ez az ALDE célkitűzése. Úgy gondoljuk, hogy elérhető ez a célkitűzés, holnap pedig ilyen alapon szavazzuk meg ezt. Thanks a lot, Chair. Köszönöm szépen, kedves kollégák, köszönöm Péternek és a többi kollégának a kiváló együttműködést. Egyetlen pontot vetnék fel, ahol csalódott vagyok némileg. Nyilván kitalálják, miről kívánok beszélni. A, igen, csak digitalizált személyiség vagyok, és nem tetszett az az ötlet, hogy egy időkorlátozást vezetnénk be az e-learning vonatkozásában. Értem én persze, hogy szükség van az osztálytermi oktatásra, a gyakorlati oktatás is még fontosabb, de nyilvánvaló lehetővé kell tenni a tagállamok számára a megfelelő jogalkotást, és vannak olyan tagállamok, amelyek messzebb kívánnak menni az új típusú oktatási módszerekkel, abban bízom, hogy folytathatjuk a trilógusokban a tárgyalásokat, és megoldást fogunk találni, mert azt láttam, hogy az e-learning mögött, az távtanulás mögött amit képviselnek a tagállamok, az nem a gyakorlati oktatás ellen irányul, de rugalmasnak kell lenni, és jövőbeli megoldásokra nyitottnak kell mutatkozni. Ez lenne az egyetlen pont, amit a GUE képviseletében hát kicsi, némi csalódottsággal vagy szomorúsággal fogadtunk, de megértjük a kollégákat és a kompromisszum szellemét is nagyra becseljük, de ez újra felmerül majd, ezt be akartam harangozni csak majd a tárgyalások során. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt, és nagyon elégedett voltam valamennyiükkel az együttműködés során. Kramer úr, parancsoljon. Nos, eh, Jakob Tellúten nevében is szeretnék köszönetet mondani, mivel a tanítani előtte már megszólalt, nem kell ismételni. Van itt egy pont, a klímaügyek, az eco-driving ügye, hát ezt talán jobban hangsúlyoztuk volna, ha rajtunk múlik, erre nem volt lehetőség de összességében megszavazzuk a jelentést. Merci beaucoup, Monsieur Kramer. Köszönöm szépen, Kramer úr. Az Európai Bizottsághoz fordulok. Janidu asszonynak adom meg a szót. Jól lehetettem a nevét? Akkor jó. Köszönöm szépen, jó reggelt. Üdvözöljük a jelentést, üdvözöljük az általános támogatást, amit a parlament a bizottsági javaslattal szemben mutatott. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a mi javaslatunk eredetileg az volt, hogy a jelenlegi törvény hiányosságait orvosoljuk. Négy fő területről beszélünk itt. Az első a nehézségek a sofőrök esetében, hogy elismertessék a képzettségüket más tagállamokban másodszor az oktatás tartalmi részének javítása, a harmadik a nehézségek az értelmezés során, és a negyedik pont minimális bér, és egyéb területeken voltak nehézségek ezt adott esetben kombinálni más oktatási formákkal, az e-learning témája is ide tartozik, és a módosítók a jelentés kapcsán tényleg javítják a módosítók a mi eredeti javaslatunkat, és a célokat segít elérni, amit javasolnak, ezért nagyon örülünk ennek, elégedettek vagyunk, üdvözöljük azt a tényt is, hogy a módosítók gyakorlatilag kompromisszumos irányba mutatnak, a tanács szintjén is segítik a kompromisszumot, és ezért aztán az intézménykönyvi tárgyalásokat úgy véljük talán gyorsan le tudjuk zárni. Egy néhány megjegyzésünk van konkrét módosítókkal kapcsolatban. Az első a jogosítványokra vonatkozó irányelv. Ez arról szól, hogy itt 4,25-re növelnék ezt a területet a Eko területen nyilvánvalóan elő akarják segíteni a zöld járművek bevezetését, nagyra becsüljük ezt, de talán akkor kéne ezt inkább megment, megtenni, ha alapvetően felülvizsgáltuk, megvizsgáltuk a területet, és hogyha a jogosítványokra vonatkozó irányel valóban tényleg működik, és az az érzésünk egy kicsit, hogy a jelenlegi rendszer kielégíti a korunk elvárásait, aztán van egy másik, néhány megjegyzésem van három módosítóra vonatkozóan. Az első módosító a hatály kiterjesztése az üres buszokra itt a kivételekről van szó, amikor a garázsba menetről beszélünk, az az érzésünk, ez igenis befolyásolja a közúti biztonságot, ez egy plusz kérdés tehát, és ez előkerült az önök jelentésében, is a második, ahol bizonyos problémákat láttunk, az a lehetőség, hogy kombinálják a más EU törvények alá eső oktatást, ami vezetőképzésünkkel azt javasoltuk, hogy egy napot el lehet ismertetni egy másfajta oktatási keretből, ami más EU jog alá esik. A CPC 5 napos, és most azt mondjuk, hogy egy módosító ezt az egy napot három napról, öt napra növelés, úgy gondoljuk, hogy ez elég sok. Az utolsó pont az elektronikus adott csere a CPC esetében az egyetértünk a célokkal, amiket a javaslataikkal megcéloznak, de felhívnánk a figyelmet arra, hogy vannak itt administratív költségek, és a tagállamok szintjén ez majd jelentkezik. Ezek a mi megjegyzéseink, de összességében a szakbizottság munkájával nagyon elégedettek vagyunk, és a módosítókkal is elégedettek vagyunk. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Lundgren úr, visszaadom önnek a szót, mint előadónak. Uh, Köszönöm szépen. El kell, hogy mondjam, nagyon élveztem az együttműködést a kollégakkal. Konstruktív párbeszéd alakult ki eh, az árnyék előadókkal folytatott üléseken, és eh, örülök, hogy a kollégákkal együttműködtem és igyekeztem mindenkinek a kívánságait beépíteni az anyagba, és így akartunk valamennyien közösen egy jobb irányelvet elérni, és szerintem valamennyire ezt el is értük. Szeretném megemlíteni, hogy tárgyalási mandátumról is szavazni fogunk abban bízom, hogy gyorsan meg tudunk állapodni a tanácssal, és pillanatnyilag, amit én hallok, ez esélyesnek tűnik. Köszönöm szépen a kollégáknak az első jelentésem volt, és nagyon élveztem, mit mondtam, az önökkel folytatott együttműködést. Köszönöm szépen, Lundgren úr. Még egyszer emlékeztetnék rá, hogy erről a jelentésről holnap szavazunk, 9 óra 3 perckor hiszen előtte már lesz egy szavazás. Rendben? Köszönöm szépen! Most pedig folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Az Euró-Mediterrán megállapodás Marokkóval a légi közlekedésről. És át is adom a szót előadónknak, Dominik Rikének. Rike úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valójában a parlament már másodszor szavazza meg erről a, szavaz erről a megállapodásról. 2007-ben már nagyon nagy többséggel megszavazta a parlament. A megállapodás 2006 óta ideiglenesen eh, van hatályban a bizottság és a tanács között jogvita alakult ki a Lisszaboni szerződés értelmezéséről, és a, ennek a jogi aktusnak a címéről, az Európai Bíróság, az Európai Bizottság álláspontját hagyta jóvá, és így megváltoztatták ennek a megállapodásnak a címét. Így most újra a szakbizottságunk elé került ez a megállapodás, ez a szokásos légi közlekedési megállapodás, amit az EU harmadik államokkal szokott kötni, mm, piac nyitás A szakaszában vagyunk, mivel egyre nagyobb a légiforgalom a tagállamok és Marokkó között. Ez fontos. A második fázis a jogszabályok közelítése, biztonság, adatok, utasi jogok, tehát a marokkói jog közelítése, harmonizálása. A harmadik szakasz pedig a kölcsönös befektetési könnyítések megtétele tehát eddig ideiglenesen alkalmazták ezt a megállapodást, egyszerű jóváhagyási E, eljárásról van szó, módosításokat nem javasolhatunk. Azt javaslom, hogy a szakbizottság elnökasszony bólincson rá a tervezetre. Köszönöm szépen, Rike úr! Rögtön meg is adom a szót Fim van de Kamp úrnak. Tessék! Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony. Frank Proust kollégám nevében is mondhatom, hogy eh, Henrike erőfeszítéseit, amelyet több mint 11 éven át a marokkói királysággal folytatott, hogy megállapodás szülesen a légiforgalomról. Nos, ezeket az erőfeszítéseket rendkívül nagyra értékeljük, mert úgy tűnik, hogy a marokkói királyság rendkívül nehéz partner. De Henrike kitartásával és bájával úgy tűnik, hogy nagyon jó megállapodást köt, és úgy várjuk, hogy ide-oda rengeteg repülőgép fog újra repülni az Európai Unió és a Marokkói Királyság közül. Köszönöm, ezt kollégám nevében is mondom. Köszönöm szépen. Van de Kamp úr, nem tudom, mit csinált Van de Kamp úr, a Rike úr. Igen, igen, igen. Ayala Sender asszonynak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rike úr életműve, Van de Kamp úr megszelidítése. Minden esetre, ami ezt a marokkó megállapodást illeti, a jóváhagyást támogatjuk, el kellett ismerni az egyeztetés során, hogy nagyon fontos kapcsolataink elmélyítése, megerősítése a légi közlekedésben a marokkói királysággal. Ezek a kapcsolatok egyébként jók, Ez egy konkrét megállapodás, de egyébként Marokkóval jó szomszédi kapcsolatot sikerült kialakítani. Észak-Afrikában ez a legstabilabb ország jelenleg jelentős növekedési rátával és egyre több európai cég jelenlétével. Csak egy dolgot mondhatok, üdvözlöm ezt a megállapodást, és bízom benne, hogy meg tudjuk erősíteni az együttműködést. Abban is bízunk, hogy előre tudunk haladni a vízumok terén is, és így megerősödnek a kapcsolataink Marokkóval. Köszönöm szépen, Ajala Szender asszony, zile úr, tessék! Köszönöm szépen, most ez alkalommal Jackie Foster nevében annyit szeretnék csak mondani, hogy nagyon érdekes, és gratulálok Dominiknak. 2006 óta, amióta a megállapodás elindult, a marokkói és az Európai Uniós piac is megváltozott, a köz, teherszállítás is egyre jobbá, fontosabbá vár, de nagyon jó példa arra is, hogy kölcsönösségi alapon mennyire jó, hogy bármely marokkói pontról Európába lehet eljutni, és viszont nagyon fontos a 15%-os forgalom növekedés is. De persze termi- technikai és jogi kérdések vannak, amire vissza kell, ami miatt vissza kell térni. Az ECR, ahogy Dominik is mondta, természetesen támogatja a bizottság javaslatát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zile úr. Kilönen asszony. Thanks, chair. Thanks. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, kedves eh, kollégák. Eh, Katerina is minden eh, szeretettel üdvözli Dominikot, és más nem tudok mondani, mint amit a kollégák eddig elmondták. Remek munkát végzett, nagyon jó az eredmény, csak itt tovább. Köszönöm szépen, Kramer úr. Mi is úgy gondoljuk, ahogy a többiek, és szívből köszönjük Dominiknak, mint előadónak a munkáját. Euh, Akkor Visszaadom a szót az előadónknak, hogy lezárja a vitát, miután már mindenki elmondta, hogy milyen bájosan irányította az egyeztetéseket. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönet a kollégáknak a támogatást 2009 óta, tehát hosszú évek alatt sokat foglalkoztam ezzel az ügyel. Nos, az itt jelenlévő kollégák együttműködése meg is hozta az eredményét. Úgy gondolom, hogy jó volt az egyeztetés, pozitív eredményt hozott. Ne menjünk még túlságosan elébe a szavazásnak. A megállapodást holnap fogjuk elfogadni vagy elutasítani, 9 órától szavazunk, és ma este 6 óra, 18 óra 30 percig lehet még módosítókat benyújtani. Ez egy jóváhagyási eljárás, tehát semmilyen módosítást nem javasolhatunk már a szavazáskor. Most pedig a következő napi rendi pontra térünk át, és üdvözöljük az ENSZ közúti biztonsági külön megbizottját, Jean Todt urat, kérem, tapsoljuk meg. Jean Todt, úr, köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Ön a külön megbízottja az Egyesült Nemzeteknek a közúti biztonság terén. Első ízben jár nálunk, nagyon sokat foglalkozunk a közúti biztonsággal, szakbizottságunk számára prioritás ez, az Európai Bizottságra tekintek, az Európai Bizottság, bízok benne, és megismétlem, hogy bízok benne, hogy már a jövő évben javaslatot fog hozzánk benyújtani az Európai Bizottság. A számok nagyon komolyak, 1 millió 300 ezer ember hal meg, és 50 millióan sérülnek meg közúti balesetekben. évente, és hát az áldozatok fele úgynevezett sérülékeny közút használó gyalogosok, kerékpárosok, motorbiciklisek azt is tudni kell, hogy a fiatalok a 15-29 évesek között a fő halálozási ok a közúti baleset, és nyilván az emberi szenvedésen túl komoly gazdasági ára is van mindennek, úgyhogy társadalmaink reagálni kénytelenek erre a csapásra. 2010-ben az Egyesült Nemzetek a közúti közlekedés biztonságának évtizedét vezette be. 2011-ben? Nekem 2010 van felírva. Minden esetre önt, Tott úr 2015-ben az ENSZ külön megbízottnak nevezte ki, közúti biztonság területével foglalkozik, és nagyon örülünk neki, hogy ön segítséget nyújt az EU-ban is az állampolgárok mozgósításában segít abban, hogy tényleg prioritás legyen a közúti biztonság az EU-ban, hiszen a mi szakbizottságunknál már régóta az. Örülök, hogy itt van mellettünk, és hogy a képviselőtársak is eljöttek. Vitát, mecserét fogunk most tartani az ön munkájáról, és arról, hogy ön milyen irányban próbál haladni, milyen akadályokkal eh, találkozik a munkájában. Meg fogom adni a szót önnek, de eh, mielőtt megadnám a szót, együtt nézzük meg a nemzetközi gépjármű szövetség filmjét, aminek az a címe, hogy 3500 élet, és utána öné a szó Tott úr. 10 2017, the Fédération Internationale de l'Automobile held a press conference for the launch of the FIA Gisedeco campaign entitled 3,500 Lives. In the presence of Jean Todt, Jean-Charles Decaux, Zedrad Al-Hussein, Violetta Bulk,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 Monsieur Todd, je vais tout de suite vous donner... Euh, Todd úr, 10-15 percet adnék önnek, és megkérném, hogy mondja el, hogy, hogy látja a dolgok állását 2015 óta, mi változott, és melyek a prioritások. Ezt követően pedig vitát tartunk öné a szó. Köszönöm. Tisztelt elnök asszony, kedves Karima, tisztelt képviselő asszonyok, képviselő urak, mindenkinek jó napot kívánok. Őszintén köszönöm, hogy meghívtak, hogy az önök közlekedés és idegenforgalmi szakbizottságában a közúti biztonságról beszéljek. Ez a téma alapvető fontosságú véleményem szerint, és régóta elkötelezett vagyok a Nemzetközi Gépjármű Szövetség vezetőjeként és az ENSZ külön megbizotjaként egyaránt márciusban a fia készítette ezt a filmet, aminek a címe 3500 Lives, 3500 élet 900 városban, a világ 80 országában játszották le, 30 nyelven szinkronizálták, soha nem volt korábban ekkora nemzetközi kampány. Azért 3500 élet a címe a filmnek, mert naponta, ahogy az elnök asszony említette, 3500 ember hal meg közlekedési balesetben, köztük 500 gyerek 1 millió 250 ezer életnek vet véget a közúti baleset, több mint 400 ezernek a fejlődő országokban. Elfogadhatatlan ez a csapás, annyi áldozatot szed, mint a járványok, a súlyos betegségek, az éghajlatváltozás. Nagyon fontos, hogy kivételes mozgósítást szervezünk nemzetközi szinten az emberi életek megmentésére az összes érintetnek kötelezettséget kell vállalni a nemzeti kormányoknak, kormányok felett álló szervezeteknek, mint az EU, nem kormányzati nemzetközi szervezeteknek, a közúti fuvarozás és közlekedési szakmának és a civil szervezeteknek a tájékoztatás, a képzés, a megelőzés a legfontosabb, aztán a szabályok jó kialakítása és betartatása, a járműbiztonság, a közúti infrastruktúrák biztonsága és a jármű vezetők megfelelő képzése. Csak így lehet közép, rövid és hosszú távon eredményt elérni. Hogyha ezeket az elveket a világ minden részén, minden országában megvalósítjuk, akkor drasztikusan csökkenteni tudjuk az áldozatok számát ez arra kötelez bennünket, tehát, hogy a kontinens szintjén gondolkodjunk. Az Európai Parlamentben ezért önök a többi európai intézménnyel együttműködve, tanácssal, bizottsággal, megfelelő, hasznos szinten tudnak fellépni. Döntő lehet a parlament hatása, mindjárt három területet meg is neveznék A, a FIA és az ENSZ kezdeményezéseiről fogok beszélni. Ezt követően javasolnék néhány intézkedést az EU szintjén, amivel az eredményeket javítani lehet. A harmadik terület, amiről beszélnék pedig az, hogy Európa hatással lehet a déli országokra. A közúti biztonság, a fejlesztés eszköze lehet. 2009 óta többször jeleztük, hogy a 259 autóklub a világban a közúti biztonságot prioritássá tette. Ezt a fellépést tovább szeretnénk erősíteni annak érdekében, hogy egy új reflexió kialakuljon, és a megelőzés, a prevenció jelentősebbé váljék. Két kezdeményezést említenék, a FIA első kezdeményezése a High Level Panel for Road Security. Itt a gazdasági szerepvállalók, nemzetközi szervezetek és a FIA hálózat konkrét intézkedéseket dolgoz ki. Tavaly mm, új finanszírozási forrásokat próbáltunk feltárni, illetve új javaslatokat tettünk, és regionális megfigyelőközpontok felállítását javasolt országos missziók létrehozását és globális reflexiót a nagy gépjárműgyártók minimális biztonsági előírásairól. A High Level Panel követően az idén jelent meg a kampány, mint második kezdeményezés, a 3500 élet elnevezésű aminek a filmjét bemutattam. Itt az a cél, hogy minél láthatóbb legyen ez a célkitűzés, különböző celebek megnyerésével az alapelv, a sebességhatár betartása, a biztonsági öv bekapcsolása, a telefonálás mellőzése, pihenés, ha elfáradunk, és még egy sor más, amit önök pontosan tudnak. A tavaszi eh, kampány a eh, eh, láthatóságra épít, a fiatalok által bálványozott sztárokat nyertünk meg, hogy beszéljenek a fiatalokhoz, hiszen a fiatalok a legszámosabb áldozatai a baleseteknek. Nemzeti, regionális, helyi szinten próbáljuk a kampányt megvalósítani, ami az ENSZ-ben betöltött szerepemet illeti. 2015 áprilisa óta az ENSZ főtitkár nagykövete vagyok közúti biztonság terén és egy új ENSZ határozat megnyitja az utat a finanszírozás felé is. Nagyon számítok az önök támogatására, hogy ezt a javaslatot elfogadják. 2010-ben az ENSZ közgyűlés Tíz éves közúti biztonsági fellépésről döntött, 2011-2020 között zajlik a közúti biztonság évtizede az ENSZ gazdasági bizottsága Európa számára támogatja ezt a kezdeményezést, és a hatóságokkal együtt működik az ENSZ minden régióban jelenlévő irodája folyamatosan monitorozza, hogy mekkora eredményt értünk el Afrikában, Ázsiában, Latin Amerikában az európai parlamenti képviselők foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Fontos megvizsgálni, hogy hol tart a közúti biztonság, és milyen eredményeket ért el az EU. Néhány számadattal szolgálnék, amelyeket valószínűleg önök is ismernek már. A legfontosabb, a legutolsó az Európai Bizottság által most márciusban kiadott statisztikák szerint az európai utak a világ legbiztonságosabb útai, útjai. 2016-ban 1 millió lakosra 50 áldozat jutott, miközben 175 jut a világban átlagosan 1 millió lakosra, tehát egy harmada az EU-ban, ettől függetlenül botrány az EU-ban is, hogy ilyen sokan meghalnak. Nagyon pozitív, hogy megállapíthatjuk, hogy az elmúlt 40-50 évben az EU tagállamokban kialakított szakpolitikák igen szignifikáns eredményeket hoztak, most már nehezebb erről a szintről ugyanilyen ritmusban csökkenteni az áldozatok számát. 2014-15-ben és 16-ban már csak kismértékben, 2%-ban csökkent az áldozatok száma. Ez a stagnálás azonban úgy következett be, hogy közben jelentősen nőtt a forgalom, és őszintén szólva azt a stratégiai célt, hogy 2010 és 20 között felére csökkenjen az áldozatok száma, igen nehéz lenne elérni. Az Európai Unió jelentős csökkenést vállalt a máltai márciusi nyilatkozattal. Ott voltam én is, Bulcasszony, illetve a 28 közlekedési miniszter találkozóján a nyilatkozat kiadásakor. A második megállapítás az, hogy igen nagyok az eltérések az EU tagállamok között. Svédország, Hollandia, Egyesült Királyság, a, jelentik az élbolyt 30 áldozattal, a keleti országokban, amelyek később csatlakoztak az EU-hoz, azonban még nem ugyanazok a közlekedésbiztonsági szabályok érvényesülnek. Romániában, Bulgáriában, Lengyelországban háromszor ennyi, 80, 20, 100 áldozat jut 1 millió lakosra tehát a nagy eltérések jelentenek problémát, illetve azt, hogy erről az mostani szintről nehéz tovább csökkenteni az áldozatok számát. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy a járműbiztonsági szabályozás megreformálása megkezdődik 2018 elejétől. Tudom, hogy ezt a menetrendet többször eltolták már. Az Európai Bizottságnál nagyon komoly szakmai munka folyik. Én csak hangsúlyozhatom, hogy nagyon fontos betartani a határidőket. A közúti biztonságért folytatott küzdelem egyben küzdelem, harc az idővel is amíg egy órát vitatkozunk, 150 ember hal meg a világban. Szorít az idő. Fontos az, eur, az új európai jogosítvány bevezetése 2013. januárjától szigorúbbak a feltételek a fiatalok nagy motor jogosítványánál. 2015 májusától a közúti rendszabályok külföldön történő megsértését szigorúban veszik. 2014 áprilisában a műszaki hibák által okozott baleseteket szorították vissza. Aztán az e-call, az egységes 112-es európai segélyhívó bevezetése is fontos. 2018 márciusától mindenhol működnie kell a rendszernek, és biztos vagyok benne, hogy ez egy csomó életet fog megmenteni jelenleg folyik a munka a hivatásos sofőrök képzéséről, illetve az infrastruktúrákról készül egy irányelv, az intelligens együttműködő közlekedési rendszerekről, a Safety Cube kutatás is zajlik, illetve az Európai Közúti Biztonsági Kárta hasznosan egészíti ki a meglévő szakpolitikát. Van egy munkadokumentum 27 ajánlással, aminek a címe a járművek biztonságának javítása. Dieter Lebricht Koch kiváló kollégájuk készítette ezt. Szakbizottságuk is megvizsgálja majd, és mindenképpen hasznos ez a dokumentum is a biztonsági előírások szigorítása miatt. Egy pillanatra itt kitérnék most az új technológiákra. Nyilván nagyon fontos a passzív biztonság erősítése, ez meghatározó szempont, és ki kell használni minden technikai vívmányt. Azt is meg kell azonban állapítanunk, hogy az új technológiák felhasználása időnként biztonsági kockázatot is jelent. Ilyen a mobiltelefon használata vezetés közben, ez halálos veszélyt jelent, és üldözni kell a gyalogosok esetében és a kerékpárosok esetében is nagyon fontos figyelemelterelő tényező a mobiltelefon használat, tehát a veszélyeztetett közlekedők esetében is a technológiai fejlődésnek be kell épülnie a gépjárművezetők képzésébe, Nagyon fontos az is, hogy a vezetők tisztában legyenek vele, hogy semmilyen technológia nem léphet az emberi figyelem, illetve a többi úthasználó iránti tisztelet helyébe. Ennél az oknál fogva a mobilitás klubunk prioritásként tekint erre a fellépésre az Európai Unió jelenti az első régiót a fiennel, és az európai főigazgatónk itt van körünkben. Hölgyeim és Uraim, ezzel szeretném zárni ezt a bevezető előadást. Azt kérem, hogy önök, illetve az európai hatóságok vállaljanak kötelezettséget Európa közúti biztonságban az élen jár a világban, fontos, hogy tovább javuljon a helyzet, és hogy példát mutasson a világnak. Hogyha az Európai Unióban egy millió lakosra 50 halott jut évente, 250, vagyis ötször ennyi jut Algériában, vagy Vietnámban a fiatalabb lakosságú országokban egy millió lakosra. Mert persze a fiatalok vannak leginkább kitéve a, az autóbaleseteknek. Még egyszer mondanám, 15-29 évesek között ez a legfőbb elhalálozási ok, és a világon a nyolcadik legjelentősebb eh, elhalálozási ok amikor az ENSZ egyezményhez csatlakoznak, és amikor a biztonságosabb útak építését pártolják, a biztonságosabb autók gyártását, közúti biztonsági programokat vezetnek be az iskolai oktatásban, mm, általában is előmozdítják az országok fejlettségét. Meg vagyok győződve róla, hogy nagyon szoros az összefüggés, a számok és ezt támasztják alá egy ország fejlettsége és közúti biztonsága között. A közúti biztonság nem csak a fejlettség szintjét jelzi, hanem jelentős fejlesztési lehetőséget is takar globális és humán fejlesztésben. Szeretnék még egy nagyon konkrét javaslatot tenni, hogy láthassák, hogy miként nyilvánulhat meg ez a kötelezettségvállalás a humánfejlesztési uh, mutató, amit 90-ben az ENSZ alakított ki. A kezdetekkor három kritériumon alapult, GDP, várható élettartam és képzettségi szint. Azóta kiegészítették többek között a mobilitással is. Logikus lenne, hogy vegyük figyelembe a közúti biztonságot is ebben, és ez ösztönző lenne a különböző országoknak arra, hogy befektessenek, javítsák ezt a prioritást. Zajda Hyde Hallison, az ENSZ emberi jogi főbiztosa is elmondta, hogy az, hogy az utakat használhassák alapvető emberi jog az állampolgárok számára. Köszönöm szépen a figyelmüket, és természetesen rendelkezésükre állok, kérdéseikre szívesen válaszolok. Köszönöm. Monsieur Todd, Tóth úr, köszönöm szépen ezt a bevezető előadás nagyon dinamikus volt, nagyon érdekes volt, és ugyanakkor megszólított bennünket, több mindent kért tőlünk Tott úr, először is, hogy vállaljuk fel a felelősségünket, felelősek vagyunk a világ többi országával szemben, illetve a déllel való együttműködésben, nagyon fontos a közúti biztonságnak szerepelnie kell a kapcsolatainkban, illetve a tagállamok közötti eltérések megrázó mértékűek. Hihetetlen, és nem is értem, hogy az EU miért nem gondolt rá az ENSZ-nél előbb, de a mutatók, a jelzőszámok kérdése fontos. A közúti biztonság egy új jelzőszám lehetne, az emberi fejlettség mutatójáról beszélt ön. Egyes országokban a jólétet veszik figyelembe, vagy életminőséget, a társadalmi kohéziót, és így a biztonság, vagy biztonságérzet is fontos szempont lehet ha nem is a gazdasági fejlettséget, de az élet minőséget meghatározza. Ez egyfajta filozófiai kérdés. Ugye nem feltétlenül gazdasági szempont az, hogy tiszteletben tartjuk-e a többi közút használót, a közút legyen biztonságosabb, legyen olyan hely, ahol élhetünk, élhető és nem feltétlenül hallható. Megnyitom ezt a vitát a koordinátorokkal. Finn van den Kamp úr, az EPP frakció részéről, tessék. Elnök asszony, köszönöm szépen. Feltételezem, hogy az előadónk is, Dieter Koch, meg fogja kapni a szót. Mindenképpen világos. Megvárom, hogy Totur megtalálja a francia csatornát, feltételezem, azt hallgatja. Vagy oroszt? Nem tudom. U moet me even helpen, voorzitter. Um, ne segítsen neki, elnök asszony. Nem lenne jó, ha mégis. <laughs> Jó, Fendelen úr, akkor beszélek franciául. Rá tudod csatlakozni? Szuper, köszönöm. Szóval elnök asszony, köszönöm szépen. Mindig is nagy hatással van rám. A fia az, az Autóipari Szövetség és az ENSZ közlekedésbiztonsági ügyekkel foglalkozó külön megbizotjának a kapcsolata. Nem magától értetődő kombináció, de az olyan urak, mint eh, Tott úr és én magam is tudjuk, hogy mi a gyorsaság. Tudjuk, hogy mi a, ve- a veszély, amit a gyorsaság magával hoz. A motor eh, kerékpárvezetők nevében is mondom ezt. Többféle gondolatot fogalmaztam, kérdést meg az első dolog. Vajon ez a társadalmi probléma hogy, hogy nincs a társadalom programjában? 1 millió 270 ezer halott évente és tudom, hogy szerencsétlen összehasonlítás, de hogyha a szír háborúval hasonlítjuk össze, vagy a mexikói földrengéssel, akkor látjuk, hogy milyen óriási társadalmi és politikai figyelem kellene, hogy a közlekedési áldozatokra is, és most nem csak a hallottakról beszélek, hanem csak a tartós fogyatékossággal élni kényszerülőkről is beszélek. Tehát a sportolók rendkívül nagy vitalitást mutatnak, az élet szép, de mégiscsak óriási társadalmi problémáról van mögötte szó. A második kérdés. Mi a helyzet a régiókkal? Elmondta, hogy különbségeket tesznek az emberek, tehát ember, ifjúság, gyerek, város, vidék. De gondolom, hogy egy olyan ország, mint Kanada például szuperbiztonságos biztonságos legalábbis közlekedési szempontból. Ausztrália, Új-Zélandra is igaz ez. Mi Európaként valahol a középszinten vagyunk. De hogyha megnézzük az Oroszországról szóló szörnyűséges YouTube videókat, akkor hát ott igazán borzalmas a helyzet. Elnök úr, a következő, vagy elnök asszony, a következő az oktatás. A bizottság is mondnak, szól ez. A jogosítvány irányelve kapcsolatban sikerült-e valamit elérni. Tudom, hogy hivatalos értékelésre kellene, hogy sor kerüljön. Nem tudom, hogy a bizottság mond, tud-e valami újdonságot mondani erről. Az iskolák. Nos, feltűni, feltűnik számomra, és talán Fandálen ki fog javítani, hogy Hollandiában a gyerekek mindent tudnak a szekroszról, mindent, nemek, semleges, LMTB, a teljes spektrum világos számokra, de vajon az iskolai közlekedési oktatás is napi rendben van-e? Európában például. És egyáltalán mit gondol erről? A következő a, a magánvállalatok részesedése. Ugye a, az autóipari vállalatok mind-mind hangoztatják, hogy társadalmi felelősségük tudatában lévő vállalat, ez már a varázsszó. De mi ez? Mit tesznek? Mi a benyomásuk, hogy ez mit jelent? Mit, mit jelent az, hogy társadalmilag felelőssége van a vállalatoknak a hétköznapi életben? Végül pedig, elnök asszony, a technikai műszaki innováció. A zöldektől való kollégánk, kollégáink eh, ellenezte, ön is, ön is ellenezte az ekont, az, az ekót, t azaz azt mondták, hogy túlzottan erőlteti a magánszférához való jogot, illetve túl sok. Mi az, az ECO hatása erre? Sőt, sokan félnek az európai állampolgárok körében az önjáró autótól egy kiszolgáltatott ember, kiszolgáltatott gyerek a, a járdán mit tesz egy ilyen autóval szemben? Köszönöm szépen. Ertug. úr következik. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is üdvözlöm Önt Tóth saját frakcióm nevében. Jó, hogy eljött, jó, hogy van lehetőségünk arra, hogy ön, mint külön megbizottat sikerült az Európai Parlamentbe előadónak meghívni. Úgy gondolom, hogy akkor, amikor a számokat megnézzük, 1 millió 250 ezer halottja van a közúti forgalomnak, 3500 naponta, és ebből 500 gyermek, hát ez borzalmas nem csak azért, mert nekem is van eh, két gyermekem, de azért is, mert látnunk kell, hogy minden haláleset eh, pont egyel több, mint amire, eh, amit megengedhetnénk. Az Európai Uniót, ha összehasonlítjuk a 30-40 évvel ezelőtti értékekkel, akkor látható persze, hogy jelentős lépéseket tett előre, de szilárd meggyőződésem, hogy az Európai Unió növekedésének és az Európai Unión belüli összekapcsolódások jelentős mértékben segítették azt, hogy azok az emberek, azok az országok, ahol egy 20 évvel ezelőtt még jelentős mortalitási arány volt, szintén tudták ezt csökkenteni. De az útnak még nem értünk a végére, akkor vagyunk a végén, amikor a közúti közlekedés haláleseteinek a száma évente nulla. Persze nagy lépéseket tettünk meg az elmúlt két évtizedben, de mi eh, ahhoz képest igen kicsi lépéseket tudunk most tenni, sőt, akár stagnálunk is. El kell erről gondolkoznunk. Csak akkor sikerül előre lépnünk, hogyha a digitalizálás és a, az ipar 4.0-át a jövő mobilitására tudjuk tükröztetni. Juncker úr például nagy tervében semmit nem mondott erről a kérdésről, épp ellenkezőleg, akkor a jogalkotási javaslatokat visszafogta a Juncker Bizottság az úgynevezett jobb jogalkotás égisze alatt. A GD Move nak a közlekedési főigazgatóságnak mégiscsak köszönetet kell mondjunk, hogy, hogy érzékeny kérdésekre is van energiája. A közelmúltban volt lehetőségem éppen arra, hogy az új különböző technológiákat megnézhessen, például az automatikus fékezőrendszer, vagy szenzor technológia, különböző jellegű kamera beállítások, ami a holt teret is be tudja vil, ö, kamerázni. A frankfurti nemzetközi automobil kiállításon már az is látható volt, hogy nagyon sok gyártó a tükröt váltja fel a kokpitre szerelt kamerával, ami kvázi átveszi a munkát. Röviden szólva, ki kell használjuk a technológia nyújtotta, technika nyújtotta lehetőségeket, és a, a hálózatépítésben az autogyártókat erre alkalmassá kell tenni, hogy minél több életet tudjunk megmenteni. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur Ertug. Köszönöm szépen, Ertug úr, Zile úr, tessék. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tóth úr, én is üdvözlöm Önt. Nagyon érdekes volt, amit hallottunk öntől, és úgy gondolom, ami a vita is rendkívül érdekes lesz itt az EP-n belül. Jogalkotóként természetesen új piacok járunk. Ön is mondta, hogy a, a közúti biztonság itt jobb, mint a világ sok más részén. A kérdéseimmel ezért nem annyira Afrika-Latin Amerikára szeretnék rákérdezni, amiről már eh, beszélt, az ENSZ különleges megbizotjaként említette, hogy mi magunk eh, ott eh, lényeges lépéseket nem tehetünk, de itt az EU-ban igen. Az első lépésem, kérdésem, gondolja hogy az Európai Unióban a közúti mobilitásnak van-e fejlődési lehetősége? Persze mindig több mobilitást akarnak az emberek. Ez vajon új egységet jelent a közúton, vagy pedig lehetnek olyan intézkedések, amivel kevesebb entitás van a közúton, de nagyobb mobilitás. Lehet, hogy ellentmondás, de talán mégis összeegyeztethető. Következő. Már több intézkedésről beszélt, amit lehetne hozni. Négy csoportot említett, mm, a szokások, megváltoztatása, autósok, gyalogosok, kerékpárosok, stb. A következő az infrastruktúra. Több beruházásra van ez szükség vajon a közúti biztonság terén, vagy a közutakon. A következő a technológia, technika, nem, nem minden a forma egy persze, de azért a, a biztonsági technika fejlesztésében azért ez mégiscsak követendő. A következő pedig az intézkedések, szakpolitikai intézkedések helyi és EU szinten. E négy csoport kapcsán mit gondol, melyik a prioritás? Hol tudnánk a közúti biztonságra leghamarabb eredményeket hozni? Az utolsó dolog pedig, ami a második kérdésemhez kapcsolódik. Tudna-e három olyan intézkedést megnevezni, amit nekünk az Európai Unióban a legközelebbi jövőben meg kell, hogy hozzunk az itteni közúti biztonság javítása érdekében? Melyek a fő intézkedések szakpolitikai szinten? Zille. Köszönöm, Zile úr már a három hozzászóló rengeteg kérdést tett fel Todd úrnak. Vissza is adom a szót, hogy kapjunk néhány választ rájuk. Valóban egy sor kérdés elhangzott, de az első kérdezőt már nem látom. Van de Kampúrat? nem látom. Il est parti. Ah, il a changé, d'accord. Á, ah, átült. Átült. Meg vagyok nyugodva. Akkor bevezetőként talán ahhoz a témához, hogy ön zavarba ejti, hogy a FIA elnöke is vagyok, meg az ENSZ főtitkár külön megbizotja is. Számomra ellentétben azzal, amit ön sugalmazott, ez a két sapka, két funkció összeegyeztethető, és jól egészíti ki egymást. A Nemzetközi Gépjármű Szövetség ugyanis kettős szerepet játszik. Egyrészt az autósport szabályainak javaslattevője nemzetközi szinten, és ebben az egyik legfontosabb szempont a biztonság szempontja, tehát egyfajta laboratórium szerepet töltünk be. Három-négy évtizede meggyőződhettek róla, hogy az autósportban az áldozatok száma nagyon jelentősen csökkent. Nyilván minnyájunk célja, hogy eljussunk a nulla áldozathoz az autósportban és a közlekedésben egyaránt. Ehhez a járműveket, infrastruktúrákat kell fejleszteni, és természetesen a technikai berendezéseket is. A fejlesztések aztán az autósportból a közlekedésbe is át kell, hogy kerüljenek. A másik terület, amivel a FIA foglalkozik, a mobilitás kérdése. 150 úgynevezett mobilitási klubunk van, ezeknek az a szerepe, hogy az út használók életét javítsuk a világban. Két prioritás van itt, környezetvédelem közúti biztonság. És itt kapcsolódunk a közúti biztonsághoz és az ENSZ-ben folyó munkához. Hadd emlékeztessek rá, hogy nem régiben került be a fenntartható fejlesztési célok közé 2 per 6-os célkitűzésként a közúti biztonság áldozatok számának csökkentése, illetve 11 per 2-es célkitűzés, minden állampolgár férjen hozzá 2030-ig a világban a közlekedési eszközökhöz. Aztán ö, szociális ágendáról is beszélt ön. nem lehet más kívánságom, mint hogy a közút használat legyen a szociális ágenda része, hiszen minden állampolgár úthasználó. És valóban, ön is említette, nagyon sajnálatos, hogy Mexikóban földrengés történt, 200 ember meghalt, különböző ciklonok, okoztak szenvedést a Karib-tenger térségében, vagy 50 ember halt meg emiatt. Erről beszélni kell. Ugyanakkor beszélni kell arról is, hogy naponta 3500 ember köztük 500 gyerek hal meg az utakon, és 140 ezer ember sérül meg, hiszen ezek a balesetek tartós egészségkárosodást eredményeznek, és nem csak ezek az emberek szenvedik ezt meg, hanem családjuk is, cégük is, társadalmuk is. A közúti biztonságról több országban tárgyaltak, csak örülhetek ennek. Kanadában nagyon magas a közúti biztonság szintje, az orosz föderáció kormánya és kötelezettséget vállalt, sőt 2010-ben a közúti biztonság évtizedét egy moszkvai rendezvényel indítottuk el, de Oroszországban még sok a tennivaló. Tehát tájékoztatás, képzés vagy oktatás alapvető fontosságú. A fiatalok az iskolában, amikor nyelveket tanulnak, megpróbálok rövidebben fogalmazni, látom a jelzést, köszönöm. Tehát amikor iskolába járnak, azért járnak iskolába, hogy fejlődjenek. A közúti biztonságot is be kell venni a tananyagba, illetve az úton való viselkedést, magatartást is. Hogyha valaki egy motorkerékpárt, vagy kerékpárt, vagy gépkocsit vásárol, akkor is el kell mondani neki, hogy mit jelent annak a használata. Ami a jogosítványt illeti, sajnos 90%-a baleseteknek fejlődő országokban következik be, ahol a jogosítványt egyszerűen vásárolják. Nincs semmilyen képzés, nincsen semmilyen pontrendszer. Már a bevezetőmben mondtam, fontos, hogy az Európai Bizottság nagyon erőteljesen lobbizzon, annak érdekében, hogy csak olyanok kaphassanak jogosítványt, akik megérdemlik azt. Teljesen egyetértek önnel, a közút használók mellett kell állnunk. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ezt a kötelezettségvállalást a mindennapokban is megvalósítsuk. A dolgok ígéretesek, biztatóak. Köszönöm az elnök asszonynak, hogy lehetőséget adott arra, hogy szóljak önök előtt. Ez azt jelenti, hogy a közúti biztonság kérdése egyre nagyobb érdeklődést vált ki. A múlt héten Delhi-ben voltam, a világgazdasági fórumon, és a világgazdasági fórum első ízben vállalta, hogy a közúti biztonságról vitát tart. Washingtonba megyek a jövő héten, a Világbank fogja bemutatni a közúti biztonság terén elvégzett munkáját. Tehát egyre többen foglalkoznak ezzel a területtel, ami a technológiai innovációkat illeti, a gépjárművek fejlesztésének csak örülhetünk, a 112-es e-call hívószám hasznos, az önvezető autó fejlesztése előre haladt, a fejlett országokban, a fejlődő országok azonban 50 éves lemaradás, lemaradásban vannak, tehát nem bízhatunk abban, hogy az önvezető autó fogja megoldani a problémát, mert csak a privilegizált országokban fognak hozzáférni. Ertug úr kérdéseire térnék most rá. Ez igaz, hogy az EU tagállamai 40-50 év alatt szenzációs eredményeket értek el. 70-ben 18 ezren haltak meg Franciaországban az utakon. Ma már ötödennyi ember hal meg, de még ez is sok. Az Európai Unió szintjén tavaly 25.500 áldozatot szedtek a balesetek, 40 évvel ezelőtt sokkal többen, és a sérültek száma is óriási volt. Új technológiák, automata fékezés, elektronikus stabilitás kontroll, vagy menet, menetbiztonság, úttartás kontroll, ezeket az új technológiákat mind ki kell használni. A konstruktőrök, importőrök, koncessioner, kon, márkakereskedők az ügyfeleiket tájékoztatni hivatottak arról, hogy milyen technológiával vannak felszerelve a gépkocsik, motorkerékpárok. Zile úr, az európai helyzet valóban nagyon sokat fejlődött, örülhetünk ennek, és gratulálhatunk az EU-nak és tagállamainak az elvégzett munkához mondom, azért vannak él tanulók, és kevésbé jó tanulók is az EU-ban. Mindenkinek foglalkozni kell a közúti biztonsággal. A mobilitás nagyon változik, az önvezető autó témáját megelőzi az elektromos autó témája. A városokban lehet elsősorban használni ezeket, az autonómiájuk, hatósugaruk korlátozottsága miatt. Úgy gondolom, hogy sikerül majd a forgalmat is csökkenteni. Ami az infrastruktúrát illeti, tudom, hogy egy sor javaslatot tettek, bátorítani, ösztönözni kell ezeket, hogyha három javaslatot kérnek. Elnézést, Toltó úr, erre nem lesz már idő, mert már is nagy csúszásban vagyunk. először folytatnánk még a kérdezőkkel, és utána ön majd elmondhatja, hogy mi ez a három fontos javaslat. Telicska úr. Uh, Biztos vagyok abban, hogy amit ön is ismételt, hogy nyilvánvalóan úgy gondolom, hogy önnek eredményei is vannak a sportban, is vannak eredményei, és a jelenlegi tevékenységében is óriási eredményekről beszélhetünk. Itt jogalkotás vagy nem jogalkotási lépésekről van szó minden esetre nehéz önnel vitatkozni, hiszen rengeteg tapasztalattal rendelkezik. Sok kérdést feltettek már, ugye a három intézkedésről beszélt, erre is kérdeznék rá, mi az, amit pontosan itt Európai Uniós szinten tehetünk normák, jogszabályok, vagy nem jogszabályok keretében mit tudunk elérni, miről álmodhatunk, amikor arra gondolok, hogy a három legfontosabb lépést megtegyük, amire fókuszálni kell. A második pont említette a közúti biztonsági magas szintű panelt, de azt gondolom, hogy a jövőre nézve ez fontos, hogy megragadjuk a lehetőségeinket ezen magas szintű panelen, mit tudna elindítani. Úgy gondolom, hogy ez kölcsönös előnyökre kell, hogy szolgáljon. Biztos vagyok abban, hogy a három varázs intézkedés között meg kéne említeni az általános közúti biztonsági eh, eredményt is, és eh, végül pedig említette az infrastruktúrát, és valóban európai szinten a környezetbarát infrastruktúráról beszélünk a közlekedésben, mondjuk a vasútról, de gyakran hajlamosan vagyunk elfelejteni a biztonsági dimenziót. Ez a közúton jelentkezik mindenek előtt bizonyos konkrét országban, ahol az infrastruktúra alulfejlett, ezért aztán gondolni kell, hogy a városokon áthaladt például a teherfuvarozás is. Az utolsó kérdés pedig, hogy ön milyen sorrendet állítana fel, tehát egy, egy, lenne egy ilyen hihetetlen kampány, ez fontos dolog, hogy kampányt indítsunk, a szabályozási intézkedés a következő pont, és hova kéne jobban figyelni, az infrastruktúrára, technológiára, vagy bármi más, amire jobban. Tehát mi, mi a legfontosabb az ön számára, mire fókuszáljunk az ön véleménye szerint? Köszönöm szépen. jön, asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, Önök asszony Tóth úrnak is köszönöm. Hogyan változik a hozzáállás két év alatt, hogy mit tehetnénk, hogyan tudunk többet tenni a fiatalok emberek körében, vagy akár a gyerekekre is gondolhatunk, vagy az idősebb emberekről is beszélhetünk, a középkorúak, aztán vannak idősebb polgárok is. Különböző lépésekre van szükség különböző korosztályok esetében azt láttam, hogy a médiakampányok, a tévékampányok, amiket használtak a tagállamokban, valamikor működött régebben. Adott esetben ilyen jellegű iskola kampányt, média, tévé kampányokat indíthatunk a tagállamok szintjén fokozottabb mértékben és azt kell, hogy mondjam, hogy nemzetközi szinten is fel kell szépni Fandekám úrnak azt a mondani, hogy a szexuális egészség és a közúti biztonság nem ellenfelek. Nagyon két két nagyon fontos dologról van szó, és ne egymás ellen hangoljuk őket. Köszönöm szépen. Krámer úr kap szót. Köszönöm szépen Tott úrnak én is az előadást. Sokat beszélünk a közúti biztonságról, közlekedési biztonságról. Amikor végre kell hajtani, akkor mindenki vonakodik egy kicsit, csak egy néhány példát mondok. Brüsszelben az egyirányú utcákban szembe lehet lenni biciklivel, és ezt nem kell kitáblázni. Hogyha egész Európában ilyen szabályunk lenne, akkor sokkal elfog, jobban elfogadnánk ezt, és akkor az összes sofőr jobban vigyázna az egyirányú utcákban. Persze kivételeket lehet alkalmazni, de azt ki is lehet táblázni. Berlinből 80%-ban 30-as tábla van kitéve. Tehát, hogyha általában 30-ra korlátoznánk a sebességet, és csak a kivételeket tábláznánk ki, akkor növekedne az elfogadottság a járművezetők körében. Tehát Nyilvánvaló 30 esetében 10% hal meg, és 40-nél már 80 százalék, és e, végre kell hajtani ezt, át kell ültetni egy gyakorlatban. Nem kerül sor az ellenőrzés, nem csak országonként, hanem városokként is változik, tehát például mobil sebességellenőrzés és Brandenburg és Berlin között különbség van, hát óriási a különbség, és más városokban is különbségek vannak. Egy törvény, amit nem ellenőriznek, azt el kell felejteni. Egyébként a dízel szubvenciókról is beszélnünk kell. Azáltal, hogy Franciaországban a dízel szubvenció 18 centről beszélünk, Németországban is. Itt egyre csak növekednek a dízelkocsik, egyre nehezebbek lesznek, és hát a sofőröket védik, de hát sokkal veszélyesebbek a gyalogosok és a kerékpározók számára, mert nem látják őket és ez nem sokra megyünk vele, hogyha ilyet teszünk. A szubvenciónak helyes irányba kell mutatnia. Nézzük csak, hogy hány ilyen kis terepjáró SUV van a közlekedésben. Ez egyáltalán nem pozitív egyébként, hogy ezek a közlekedésben részt vesznek aztán a másik egy látástesztről is beszélhetünk, amikor az európai jogosítványról vitáztunk. Olaszországban már volt ilyen teszt egyébként, mi egy reakciós és látástesztet akartunk elvégezni a néppártiak, főleg a német néppártiak elutasították ezt, most már van egy európai jogosítvány, ezt 15 évenként újra ki kell állítani, hogyha egy reakciós vagy látástesztet elvárnánk ott, az jót tenne a biztonságnak, hasznos lenne, és semmiképpen sem jelent ez korszerű diszkriminációt. Nem kell vitatkozni arról, tehát én 18 évesen bizi, csináltam a jogosítványt, akkor nem volt, akkor nem volt szemüvegem, ma megvan, és a jogosítványomon ez egyszerűen nem látszik. Aztán itt van a közúti csomag is még, amikor údiakról beszélünk, itt van zaj, klíma, sok minden szóba kerül, de vegyük figyelembe a baleseteket is például és sokkal többet lehetne elérni, ha ezt jobban látnánk. De ezt egyenlően nem veszik figyelembe a következő, amit jónak tartok, hogy büntetlenség más országban. Ez teljesen képtelen dolog. Hogyha Londonban autóval megyek németként, és nem tartom be a szabályokat, egyszerűen nem tudnak megbüntetni, csak azért, mert német vagyok. Az olyan messzire megy, hogy a diplomaták Berlinben, akik megöltek egy biciklis, mert túl gyorsan mentek, ezt a diplomatát nem lehet üldözni, gyakorlatilag úgy közlekedik, ahogy akar az utcákon, semmiféle ellenőrzés nincs. Igenis, a diplomatának is be kell tartani a szabályokat egy adott országban, a lél az utolsó pontom, Megyük figyelembe, 400 ezer halott van az Európai Unióban évente, nitrogén és kis, részecske, kis részecskék miatt ezeket is figyelembe kéne venni, zéro emisszió, 25 ezer ugye baleseti halál van, itt a zéróra igyekszünk, de más is figyelembe kéne venni, elhallgatjuk a dolgokat a más halálokoknál is. Integrálni kell az egészet. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kramer úr. Nagyon jó lenne, hogyha betartanák az időkereteket, mert mások is szeretnének kérdezni. Lundgren úr, most a szó. Tack för det. Och eh, hjärtligt välkommen. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm Tóth urat, találkoztunk mi már korábban is, de hát talán nem emlékszik, vagy valószínűleg nem emlékszik. Ön, önt a legtöbb ember ismeri még abból az időből, amikor a Ferrari csapatot eh, irányította. Számomra eh, ön eh, olyan emberként ismert elsősorban, aki 15 éves tevékenységet követően megnyerte a konstruktőrök világbajnokságát, és óriási sikereket ünnepelhetett. A 80-as években Svédországban egyszer meglátogattam önt egy ilyen rendezvény alkalmával, nyilván nem emlékszik már erre, de én emlékszem, és mi valamennyien tudjuk, hogy a tapasztalat mit mutat a biztonsági jövek és egyebek, felszerelések rendkívül fontosak. Hogyan tudjuk arra késztetni az autógyárakat, hogy korszerű eszközöket a személykocsikba is beépítsenek, tehát AB és C autókba be lehessen építeni ezeket a, az eszközöket, ez a túlélés esélyt igencsak megnöveli, amikor balesetekre kerül sor. Egyébként pedig egyetértek önnel, amikor legutóbb a nyári szünet előtt ezt megnéztem, és ellenőriztek. Én vagyok az egyetlen a Tranban, aki elektromos autót vezet. Mindenki beszél erről, hogy felszólítsuk az embereket, hogy elektroautókat vegyenek, villany meghajtású kocsikat tehát, de itt a szakbizottságban senkinek sincs villany meghajtású autója. És nem tudom, egy kolléga volt, aki ezt, ezt megtette, megpróbálta, de már nincs nála, azt hiszem, de minden esetre nekünk is jó példával kell előjárnunk. Mi legyünk azok, akik megveszik a villany meghajtású kocsikat, és ezzel mutatunk példát. Ez lenne fontos szerintem. Nekem nincsen problémám ezzel, én vidéken élek, és működik az elektromos autóval a dolog. Ezzel rá is térek a kérdésemre, Tott Hogyan tudjuk az autógyártókat rávenni arra, hogy az autósport tapasztalatét átültessék a gyakorlatban? Köszönöm szépen a koordinátoroknak, most a többi kollega is megkapja a szót. Egy percben kérdezhet mindenki, és itt most könyörtelen leszek, mert nagyon sok a csúszás. Koch úrral kezdjük. Tessék! Köszönöm szépen, kedves Zsantot. Örülök, és hát megtiszteltetés számomra, hogy én üdvözölhetem önt itt a körünkben. A szívemből beszélt, amikor megtartotta az előadását igen, és regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szinten is szükség van fellépésre ezen a területen. Vegyük a járműbiztonsági jelentést. Holnap szavazunk erről. Szerintem itt a vezetői asszisztens rendszerek, mint például az automatikus vészfék, a, jár, a, a bicikli, a gyalogos felismerés, a, a, mindenképpen segít a teherautók esetében, hogy a legsérülékenyebb közlekedés részvevőket megvédjük. Hogyan gondolkodik ön erről, mi történik nemzetközi szinten ebben a vonatkozásban? általában élethosszig tartó tanulást kellett támogatnunk itt, és ez egy második kérdés tömbben az érdekelőn, hogyan képzeli el a városi mobilitást Európában a jövőben? Hogyan legyen ez a jövőben, hogyha fenntarthatóan akarjuk fejleszteni a városainkat, az egyéni közlekedésről le kell mondani. Egyébként pedig utoljára nem utolsóban sok sikert kívánok, amikor a fia elnök megválasztásáról van szó. Remélem, hogy harmadik alkalommal is önre kerül sor. Köszönöm szépen, Ayala Sanders asszony. Köszönöm szépen. E, köszönöm az információkat. Beszélt a diákokról egész Európában, hogy e, hol vannak a legjobb diákok Európában, és amit itt, e, amit mi végzünk, amit csinálunk, azt hogyan tudjuk országoknak továbbadni. Ön beszélt egy kampányról, tehát a közúti biztonságról, közlekedési biztonságról van szó mindenek előtt. Mi a helyzet azokkal, akik beruháznak adott esetben utakba, mondjuk régi autókat, északról délfelé adunk el öreg autókat, vagy az utak egyes országokban rettenetes állapotban vannak. Mi a helyzet a közúti biztonsággal a személyszállításban? Engem e, még egy dolog érdekel nagyon, amit figyelembe kell venni, hogyha most itt gyermekek sisakot kell, hogy hordjanak ez világos dolog a motor kerékpáron, de a balesetet egy sisak nem akadályozza meg, és hát délen vagy szegényebb vidékeken az emberek nem hordanak sisakot. Mi a helyzet a fiatal emberekkel a délen, a déli féltekén, hogy ez a fajta biztonság még nem adott, mondta asszony? De mondta asszony, köszönöm szépen. Köszönöm én is az ismertetést. A rally versenyeken, a helyi versenyeken ugye fontos befektetéseket kellett tenni, és még most is megoldandó kérdés a kanyarban szurkoló közönség kérdése ami a közúti közlekedés biztonságát illeti, a szigeteken nagyon sok a probléma. Ugye tudjuk, hogy az autóbérlés, kerék, motorkerékpárbérlés problémákat vet fel a szabadságok idején, aztán a platooning, vagyis a az oszlopban haladó önvezető kamionok is biztonsági kérdéseket vetnek fel. Nagyon fontos, hogy a gépjárműveket rendszeresen ellenőriztessék, és hogy ennek a költsége ne legyen túl magas. Köszönöm, köszönöm, de mondta asszony, Van Dálen úr következik. Dag meneer Tolt, goedemorgen. Jó napot kívánok, Tolt úr holland vagyok, és hazámban igazából nem lehet már csökkenteni a közlekedési balesetek halálos áldozatainak a számát. Elsősorban a közösségi háló alkalmazása akkor, amikor vezetnek, ez az egyik oka, a másik pedig, amikor eladták, amikor kezdték árusítani az elektromos kerékpárokat, amivel nagyon gyorsan és keményen vezetnek, az szintén baleseteket okozott. Azért mondtam ezt el, mert a filmben is látott kampány amit láttunk az ülés elején, tíz kampánypontról van szó. Én úgy gondolom, hogy ez túl sok. Szerintem jó lenne kiválasztani mondjuk hármat, három fontos kategóriát, és, és ezzel próbálnánk csökkenteni az áldozatok számát. Most ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy ön szerint melyik az a három kategória, ami a legtöbb áldozatot követeli? Köszönöm szépen, Fandalen úr. Lukasinszka asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Bardzo przykro, że mój kraj, e, Polska, został wy... Hazám, Lengyelország sajnos azok között az országok között szerepel, ahol az egymillió, egymillióra eső halálesetek száma magasabb az EU átlagnál. Szerintem ez egyebek között abból adódik, hogy Lengyelország nem vezette be azokat a szabályokat, amelyek a például a gyalogos átkelők helyen előnyt adnának a gyalogosoknak. Remélem, hogy hamarosan ez e-, etéren változás lesz. De nagyon sokat beszéltünk már azokról a az áldozatokról, a halálos áldozatokról. Van-e olyan felmérés, amely felmérte a súlyos tartósérülést szenvedettek költségét, tehát például a családban kell tovább érniük. Tudom, hogy nagyon nehéz ez, Lengyelországban is nagyon nehéz, de a még fejletlenebb országokban még gondosabb. A kérdésem tehát az, hogy van-e olyan statisztika, ami azokra vonatkozik, akik balesetek következtében fogyatékossággal kell, hogy éljenek. A technológia rendkívül sokat fejlődött, de soha nem fogja a képzelőeret, oktatást, a, a gépjárművezetők szakképzését felváltani. Nem csak a jogosítvány megszerzéséhez kell képzés, hanem egész kiskortól kezdve. És az utolsó dolog pedig a kampány szerintem kiváló, de nem köztudott, nem közismert. Ezt kell segíteni. Köszönöm. vous. Merci, Monsieur Todd, pour votre présence. Christian Dudrom. Köszönöm szépen, Todd úr. Két különböző témára szeretnék rákérdezni. Az egyik az infrastruktúra állapota. Fontos, hogy legyen finanszírozás, az infrastruktúra fejlesztéshez. A vasúti szállítás ugye prioritást élvezett eddig, az Eurovinyet javaslat fontos a bizottság részéről, elképzelhető lenne, hogy az ebből származó bevételek egy részét a közúti infrastruktúra felújításra fordítanák, mi erről az ön véleménye. A másik kérdés a gépjármű vezető munkájának szabályozása, illetve az ő, ő családi életük, illetve e, pihenő idejük szabályozás és a szabályozás megfelelő alkalmazása, tehát szociális kérdések és infrastruktúra, finanszírozás. Köszönöm szépen, Rövodalon asszony, Bilbao asszony közben elment, Golnis úr a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, Tóth úr, önnek óriási a tapasztalata. Ennek alapján kérdezem, ön szerint a gépjárművekben mely jövőbeli fejlesztések a legígéretesebbek. Én vagyok itt az egyik legöregebb. Én még olyan autókkal is mentem, amiben nem volt elakadásjelző, biztonsági öv, légzsák, az ütközésnél egyáltalán nem voltak gyűrődő zónák, ezek most már mind szériában megvannak az autókon, és most már olyan felszereléseket is lehet kapni, mint a záróvonal átlépésre figyelmeztető, meg a az elbóbiskolásra figyelmeztető technológiák. A közeljövőben melyik technológiai fejlesztésről valószínűsíthető, hogy nagyon sokat javít a közúti biztonságon? Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket, Tóth úr, nagyon sok kérdést tettek fel önnek ha nem tud mindegyikre válaszolni szóban, akkor e-mailben is válaszolhat majd. Sok kérdés szólt az infrastruktúrákról, aztán sokan kérdeztek rá, hogy szigorúbbnak kellene -e lenni a szabályozás terén, illetve hogy a sebességhatárokat tényleg szabályozni kell, és új pénzügyi ösztönzőkről beszéltünk, illetve az euró vagy matrica bevételeket mire lehetne fordítani, illetve ön személyesen kérdezem, hogy látja a városi mobilitást, melyek a jó gyakorlatok. Kérem, válaszoljon a kérdésekre, de csak 10 perce van, és most szigorú leszek. Hát én azt javaslom akkor, hogy a lehető legtöbb kérdésre megpróbálok választ adni. Egyébként vannak átfedések a feltett kérdések között. Aztán eljuttatom az elkövetkező napok során a kérdésekre adott pontosabb válaszomat írásban, hogy nyoma is maradjon az itt jártamnak. Ami a High Level panel illeti, láttam, hogy érdeklődnek iránta, Benjamin Menard, aki a 70-es helyen ül most, 77-es, bocsánat, kioszt majd egy kiadványt azoknak, akik készfeltartással jelzik, hogy igénylik ezt, és természetesen ő fog válaszolni az önök további esetleges kérdéseire is. Én most a fő intézkedésekre összpontosítanék. Nos, ami a közúti biztonságban a leglenyűgözőbb, az az, hogy ellentétben a többi járványjal, malária, tuberkulózus, szkler, szklerózis, multiplex, tudjuk, hogy mi a gyógymód. Oktatás, jogszabályok alkalmazása, járművek színvonalának ellenőrzése, infrastruktúrák feljavítása, illetve a mentés javítása baleset esetén. Sajnos egy csomó országban ezek a gyógymódok nincsenek alkalmazásban, és egy csomó országban kellene javítani az oktatást, ami a szabályozás mm, betartatását illeti, és az áldozatok száma tovább csökkenthető lenne, ehhez Európában szigorúban kellene betartatni a szabályokat, ami a járművek ellenőrzését illeti. Mik itt az új célkitűzések? Egy csomó paramétert ellenőriznek Európában, ennek csak örülhetünk. Egy csomó járműhasználó, autó és motorhasználó, és számomra ez a legnagyobb eredménye az elmúlt éveknek Európában elektronikus menet stabilizációs kontrollal rendelkezik. Elektronikus menet stabilizátorral vannak felszerelve ezek a járművek, tehát a fejlett országokban ez már megvalósult. Ami az infrastruktúrát illeti, állandó felújítási munkára van szükség, illetve az új technológiákhoz kell igazítani ezeket az infrastruktúrákat. Most már vannak olyan elektronikus berendezések, amelyek biztosítják, hogy az autó ne térjen le az útról, ezeknek a technológiáknak a ö, használatát ösztönözni kell. És természetesen a baleset esetén alkalmazott mentési módszerek esetében is nagy előrelépés történik. A 112-es segélyhívószám nagyon fontos. Nagyon fontos az egészségügyi orvosi beavatkozó mentő csapat felkészültsége nem minden fejlődő országban vannak meg ezek az eszközök. Kell-e kampányolni? Persze, mindenképpen minél többet. Hamarosan jön is a november 18-i közúti áldozatok napjához igazítva. Fontos, hogy összefogjunk, lesznek különböző tiltakozó menetek városokban, fővárosokban, minél nagyobb jelenlétet kell elérni az emlékezet napján, amikor ugye a közúti balesetek áldozataira emlékezünk. Bízom benne, hogy ezt mind együtt tesszük majd meg. A kerékpársávokról is volt szó, ösztönözni kell tényleg a kerékpársávok kialakítását, a kerékpár sávok felügyelete is fontos sebességhatárokat itt sem szabad megszegni. Az elektromos kerékpárok időnként túl gyorsan mennek. Én személyesen a kötelező bukós használat mellett vagyok a kerékpárosok esetében. Nem minden országban kötelező ez, de a fiataloknál mindenképpen fontos lenne. Tudni kell, hogy egy kerékpáros ma kétszer akkora sebességnél szokott esni, mint 20 évvel ezelőtt. Kétszer akkora természetesen a, az ütés ereje is, ami éri, amikor leesik a kerékpárról. Az európai jogosítvány fontos, jó dolog, beszéltünk már róla. Nem minden fejlődő országban uh, ilyen színvonalas a jogosítványrendszer. Fontos a minőség. Nem értek egyet azzal, amikor azt mondják nekem, hogy nincs tíz aranyszabály. Van tíz aranyszabály, és Benjamin Menard szívesen kiosztja a tíz aranyszabályt, de a lényeg a vízió a bolygónkon. Bocsánat, nagyon fontos a látás, ugyanis egy milliárd ember él a Földön, akik nem jól látnak, és megfelelő szemüveggel szabad csak engedni nekik a gépjármű vezetést. Tehát nagyon fontos az, hogy két-három euróért hozzájussanak a megfelelő szemüveghez a közúthasználó gépjárművezetők. Az, hogy külföldön vezetünk, és hogy ott sem sérthetjük meg a szabályokat, hát ez természetes, elengedhetetlen, hogy ne maradjon büntetlen a közúti szabályok megsértése nem csak az EU-ban, hanem nemzetközi szinten is gondoskodni kell erről. Lundgren úr jó emlékekre utalt a szakmai pályám egy részét idézte fel. Talán ez a, az autóversenyzői pálya teszi, hogy egy sor katasztrófa helyzetet megismerhettem, baleseteket. Úgy gondolom, hogy nagyon megrázott mindez. És emiatt később egyik fő küzdelmemé vált, fő prioritássá a biztonság javítása ez a küzdelem kell, hogy elérje, hogy kevesebben halljanak meg az utakon, illetve hogy a kormányok tisztában legyenek a helyzettel. Afrikában, közel-keleten, Ázsiában, Latin-Amerikában egy sor kormány nincs is tisztában azzal, hogy micsoda károkat okoznak a közutak, Ezért globális összefogásra lenne szükség, olyanra, mint amilyen Európában történt. Elektromos autók, persze fejleszteni kell őket, de tudjuk a korlátait, ismerjük a villanyautónak, a hidrogén autó 6-800 kilométeres hatáskörrel rendelkezik, hatós 4-5 perc alatt lehet feltölteni, tehát egy sor új technológia várható, nem szabad csak a villanyautókra gondolni, a hibrid autók nagyon jó teljesítménnyel használhatók ma is már, és érkezik a hidrogén autó. de az autógyártóknak nagyobb szerepet kell játszaniuk a biztonság terén, és a High Level Panel ezzel foglalkozik, meg a Euro NCAP, a konstruktőrök felelősségét hangsúlyozzák. Egyes autók nagyon hasonlónak tűnnek, mégis egészen más biztonsági követelményeknek tesznek eleget. Mondjuk Belgiumban vesz az ember egy Fordot, ezt csak példaként mondom, egész más tulajdonságokkal rendelkezik, mint egy ugyanolyan autó, amit Mexikóban vagy Bolíviában vásárol az ember, és ez elfogadhatatlan, mindenkinek joga van ugyanolyan ö, színvonalú gépjárműhöz jutni a UNAC-nél az Egyesült Államokban most együttműködnek a konstruktőrökkel, hogy minimális előírások érvényesüljenek minden konstruktőrre nézve. A városi közlekedés problémájával foglalkozni kell. A CAC 40-en, a Metropolison keresztül, tehát a nagyvárosok nemzetközi szervezetein keresztül meg kell próbálni az egyre növekvő városi forgalommal megbirkózni. Az európai sikereket más országokban is megvalósítani, ez az egyik fontos misszióm, illetve az önök missziójának része is. Aztán Ayala Sender asszony a fejlődő országokról beszélt, az autók túl régiek, a bukós sokok nem megfelelőek. Hát azért régiek az autók, mert Európa ö, szemetes ládái, vagy Japán, vagy Ausztrália szemetes ládái a fejlődő országok. Tehát mindazok az országok, ahol szigorítják a biztonsági előírásokat, megszabadulnak a régi autóktól. Ö, ráadásul nincs ott megfelelő tömegközlekedés, 30-50 éves robogókkal száguldoznak, 3-4 ember ül a motoron. Időnként az egyiknek van egy ugyan nem minősített, de legalább bukós sisakja. Gondoskodni kell róla, hogy a rendőrség ellenőrizze a bukós sisak viselés. Sajnos minden fejlődő országban korrupció van, ezért a törvényeket rendkívül nehéz elfogadtatni, betartatni. A különböző régiókban megfigyelőközpontokat hozunk ezért létre. Buenos Airesben, Latin Amerikában már létrejött ez, és nem sokára Afrikában megyek, és megpróbálok ott is egy megfigyelőközpontot létrehozni. Ázsiában is egy ilyen megfigyelőközpont fog létrejönni. Tehát ilyen megfigyelőközpontok jönnek létre. Elnök, néhány szóban kérem zárja le, Tott úr, mert most már csak egy percünk van. Nem tudtam, hogy egy kínzó padra fognak feltenni. Hát az biztos, hogy újra el kell, hogy hívjuk majd Tott úr, mert több időre lesz szükség, hogy még alaposabban megbeszéljük ezt a kérdést. Tehát mi a fő üzenet az Európai Unió és a parlament számára a közúti biztonság terén? Volt ugye három prioritás, és minket is időnként lögdösni kell, mert hogyha elmozdulást akarunk, akkor nekünk is szerepet kell vállalnunk nemzetközi szinten. Hát még egyszer köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy itt szóljak. Van még egy aspektus, amiről nem volt szó, és ami lényegi, ez az adatok minősége. Európában nagyon jó információkkal rendelkezünk a balesetekről, de a fejlődő országokban ezek nincsenek meg. nigériai miniszter találkozva megdöbbentem, hogy 36 millióan állna, 36 ezren, bocsánat, halnak meg az utakon a WHO adatai szerint. Ő azt mondta, az lehetetlen, csak 6 ezren halnak meg. Szóval nagyon fontos az 1 millió 250 ezerről sem tudjuk, hogy pontos száme a világban a balesetek által szedett áldozatokat illetően, de hogyha csak 600 ezer lenne, akkor megfeleznénk. Ehhez azonban nagyon pontos adatokkal kell rendelkezni, és ez nem könnyű. A megfigyelő központoknak köszönhetően ebben előre tudunk majd lépni. Aztán a közúti biztonság a mindennapos alapvető kötelezettségeink közé tartozik, ebből nem engedhetünk. A fejlődő országokban ugye megsokszorodott az autók száma, a fejlett országokban sikerült harmadára csökkenteni az áldozatok számát, tovább emelkedik a járművek száma, a közúti biztonságnak továbbra is prioritásnak kell maradnia. Elengedhetetlen, hogy az ellenőrzés erősödjön, mert ha nincs elég ellenőrzés, akkor az egész nem működőképes. De sajnos a költségvetési megszorítások, a rendőrök számának csökkentése miatt, meg rendőrök más területről áthelyezése miatt a közúti ellenőrzés szigora csökken. Ez sajnálatos. Gondoskodni kell róla, hogy az ellenőrzés mindenre kiterjedjen és nagyon szigorú legyen. A recept tehát be kell tartatni a szabályokat, minden állampolgárral. A gyalogosoknak is be kell tartani a szabályokat. Az összes fejlődő országban az áldozatok 40%-a gyalogos, de egy gyalogos is okozhat balesetet. Például egy részeg gyalogos. Mindenkinek tisztában kell lennie vele, hogy milyen szerepet játszik a közúton. Ennyit tudtam mondani a rendelkezésemre álló időben talán meg is haladtam az időhatárokat, de nagyon érdekes volt a vita. Elnök, hát nagyon köszönöm Tóth úrnak a közúti biztonságról mondott szavait. A szakbizottságunk megfogadja a tanácsait, és kérem, hogy az ENSZ főtitkár külön megbizotjaként jöjjön máskor is el hozzánk, és holnap jelzem, fogjuk megszavazni Koch úr jelentését, ami pontosan a közúti biztonsággal foglalkozik. Köszönöm szépen, Tóth úr, és nagyon hamarosan remélhetőleg újra találkozunk. Köszönöm. Pardon, les personnes qui veulent un Hogyha a High Level Panel kiadványa érdekel valakit, kérem tegye fel a, tegye fel a kezét. A 3500 élet is. 3500 élet, Benjamin, abból is tudsz adni?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 Euh, Kedves barátaim, amíg az a elnök asszony nincs itt, folytassuk a vitát, illetve a következő napi rendi pont a következő MFF-fel kapcsolatos a parlament felkészülése a éves pénzügyi keretre. A Költségvetési Szakbizottságnak készítünk mi uh, véleményt. Marinescu úr most nincs itt, úgyhogy Van de Kamp úr helyettesíti. Meg is adom a szót. Elnök úr, köszönöm szépen. A kollégám, Marian Marinescu kollégám a délelőtt sajnos nem tud itt lenni, és azt kérte tőlem, hogy röviden mondjam el, hogy a vélemény, amelyet ő szerkeszt, a Turisztikai Bizottság nevében a Költségvetési Bizottság felé miket tartalmaz. Tudják, elnök úr, hogy rendkívül izgalmas időszak közepén vagyunk. Ez a parlament az új pénzügyi tervet most fogja még megalkotni, vagy pedig nem tudjuk, hogy a következő teszi -e meg, és milyen következményei lesznek a lehetséges Brexitnek. Maria Marinescu nem áll messze a illetve nem spekulációk mentén, hanem a napi valóság alapján próbálja ezt a dokumentumot megszerkeszteni. A kohézió az első fontos dolog, amely a régiók és a városok között gyakran másodlagos, harmadlagos hálózatot finanszírozzák. A harmadik dolog pedig valami olyasmiről szól, amivel az omnibus rendelet keretében is foglalkozunk már régóta, ez pedig a jobb koordináció a különböző finanszírozási elemek között. Látják, hogy a blending, az együttműködés, az Európai Beruházási Bank kapcsán az FC alapokkal, de a hitelek és támogatások közti viszonyjal kapcsolatban is jobb finanszírozásra van szükség az elsődleges hálózatban, mint amit a hálózatok garantálni tudnak jelenleg. Az ötödik dolog. Azt kérdezi, hogy a CEF-et nem kellene újra meggondolni. Egyetértek Matthijs van Miltenburg kollégám által elmondottakkal. Óriási a hiátus a, a, a szakbizottság érdekében, és úgy gondolják, hogy bizonyítható, hogy ezek az eszögök megfelelőek, de nagyon sok munka vár még ránk, és úgy gondolom, hogy ez az egyik nagy blokk, amit a, a klasszikus kohéziós alapokkal kapcsolatban meg kell oldani. Végül pedig Marian Marinescu a 6-os, 7-es, 8-as 9-es és 10-es bekezdésekkel kapcsolatban kéri, hogy figyeljünk a különböző ágazatokra. Az ERTMS, a kutatási projekt, Cezár kutatási projekt, nagy projektek, mint a Galileo és az ECNOS, de figyelni kell a tengeri ágazatra is. Nem szabad a turisztikát sem elfelejteni. Tudjuk, hogy a turizmus az Európai Uniónak egy bevételi kapacitása a csodálatos történelme alapján, és a turizmus nem szabad, hogy az infrastruktúrákból kimaradjon. A 11-es pont pedig a tanácsnak erről még határozni kell, use it or lose it, tehát használjuk vagy veszítsük el, hogyha felhasználjuk, akkor tulajdonképpen vissza kell, hogy kerüljön ez a forrás a, költség, a közlekedési költségvetésbe. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan elv, amit néha a tanács nem fogad el. Ez volt a bevezetőm, elnök úr. Én magam és munkatársaim figyelünk a megjegyzésekre, és ezeket majd írásban Marinescu úrnak továbbítjuk. Merci, euh, monsieur Van de Kamp. Monsieur Caputo. Köszönöm szépen Van de Kampur. Caputo úr a szociáldemokraták részéről. Köszönöm szépen elnök úr, és gratulálok az előadónak. Úgy gondolom, hogy a következő több éves pénzügyi keret esetében erős jelzést kell tennünk az Európai Bizottsághoz a kohéziós alapok felhasználásával kapcsolatban. Az nyilvánvaló, hogy a régiók között nagyon nagyok a szakadékok, a TEN-T folyosók kialakítása nagyon erőteljes politikai támogatást érdemel, és nagyon fontos, hogy célként tűzzük ki a közösségi ágendán. Nagyon sürgős és elengedhetetlen a nemzet és helyi akadályok elhárítása is az európai projektek esetében, különösen az olyan projekteknél, amelyek értéket, foglalkoztatást teremtenek, szinergiára kell törekedni a privát szektorral, finanszírozás ugyanis nagyon nagy lehetőségeket takar az egységes vasúti hálózatban például láthattuk ezt az interoperabilitás és a fenntartható mobilitás terén nem csak finanszírozásra van azonban szükség, hanem harmonikus fejlesztéspolitikára az egész unióban, alapvetően foglalkoztatási szakpolitikára, a finanszírozási eszköz, a TNT, a közös égbolt és a közös tengerhajózási politika, ezért prioritások fontos, hogy az iparral és a piaci szempontokkal is tisztában legyünk és együttműködjünk a következő MFF kialakításakor. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Kaputó úr. Most Zile úr szó. Köszönöm szépen. Én is hozzászólnék egy néhány pontban az MFF-jéről. A Connecting Europe Facility szerintem ez egy nagyon fontos eszköz, mert emlékeztetni kell arra, hogy, hogy szerintem ez egy politikai és más szinten is megjelent az Európai Bizottságban, eredetileg a javaslatot született meg. Éppen ezért harcolnunk kell azért, hogy a Connecting Europe facility folytassuk, az, az FC nem válthat fel egy nagy rendszert önmagában, mint a közlekedésben kialakult. Éppen Tallinnban a legutóbbi eseményekben, a közlekedési ügyekben világossá vált, hogy az ebben részt résztvevő emberek a vasúti ágazatban érdeklődést mutatnak, de az FC igazából ebben nem száll be, illetőleg nagyon szinte, nagyon alacsony szinten van ez, gyakorlatilag megbüntetjük mindkettőt, egyrészt a közlekedési ágazatot az Európai Unióban, mert mi persze támogatni akarjuk a vasutat, és mag, miközben mások dolgoznak a közúti területen, ott jobban bevonják a magánszektort, éppen ezért politika csinálóként a közlekedési területen végig kell vinni ezeket a dolgokat, különböző területeket szét kell választani a következő több éves pénzügyi keretben, és vannak olyan projektek, amelyek hasznosabbak, mondjuk az FC típusú finanszírozásban, ott és de a közötti ágazatban a támogatásokat eljuttatják onnan, és vegyes rendszerek, ezeket folytatni lehet természetesen, javítani kell ezeket is, de nem tudjuk felváltani azt, hogy magas szintű politikai kérdésekben fellépjünk, és végül pedig a több éves pénzügyi keretet tekintve 2020-ban indul a következő szakasz, és bizonyos számokat szem előtt kell tartani, nagy a különbség a szociális-gazdasági fejlődésben az európai tagállamok között, illetőleg régiók között. Bizonyos esetekben diszparitásokról beszélünk, sőt növekednek is, és nagyobbak ezek az eltérések, mint 7-10 eh, évvel ezelőtt. Ezért nagyon fontos, hogy a következő több és pénzügyi keretben ezzel foglalkozzunk. Köszönöm, Robert mivel késésben vagyunk, és annak ellenére nagyon fontos ez a téma, röviden kérem, hogy fogalmazzanak. Pavel Telicskában bízom, hogy ezt meg fogja tenni. Tessék. That... Köszönöm szépen. az előadó legfontosabb pontjait értelmezve el kell mondjam, a kohéziós politikáról beszélünk, a többéves pénzügyi keretben, strukturális ö, ö, pénzek a a nagy folyosókra, a makrorégiók támogatását javítani kell, aztán a közúti közlekedés, az infrastruktúra, e, de hozzájön a Galileo és az EGNOS, a idegenforgalmi fejlesztés, az, tehát mindenképpen a rugalmasságról beszélünk. A legfontosabb, amit alá kell húzni, szerintem az a, ez egy politikai felvetés. Mindennemű késlekedés, a tárgyalások során, hogy fogadjuk el a több éves pénzügyi keretet, igen komoly hatással jár majd a közlekedésre. A közlekedés az egyik olyan terület, amelyik a legsérülékenyebb talán stratégiai projektekről beszélünk, nagyon hosszú távú projektekről beszélünk itt, olyas valamiről tehát, ahol a konzisztencia hiánya komoly következményekkel jár. Itt nagyon vagy ha nem határozunk meg konkrétan a pénzügyi eszközöket, akkor nagyon negatív hatással van ez a közlekedésre. Ezt el kell dönteni, és ut- utána a finom hangolásra kerül majd sor. Amiket Marinas úr hangsúlyoz azokat a pontokat, mm, azt kell, hogy mondjam, én itt finom hangulásnak neveztem ezt, de ez persze egy rendben van, de van egy pont, amit ő külön alához, a SZEF javítása, az hálózat finanszírozási eszközről beszélünk, és ez hiányzik a véleménytervezetből pillanatnyilag, hogy mit akarunk itt csinálni, és hogy hogyan akarjuk ezt a javítást elérni, illetőleg fókuszálni kell a közúti infrastruktúrára, vagyis úgy gondolom, hogy nem ellentmondásos, de nem elég világos talán Természetesen megértem, hogy egy véleménytervezet megszületik jövő évre az F-ben, de erre fókuszálni kell. A következő a TENTI témája. Ez számos területben nagyon fontos, stratégiai jellegénél fogva is ki kell ezt emelni, a fejlesztés, a központi hálózat, a gerinchálózat fejlesztése nagyon fontos, és hogyha ezt rosszul kezelnénk, akkor súlyos következményekkel járna. De képesnek kell lenni arra, hogy lássuk, hogy a tenti merre megy tovább. Nem a tentéről összességében beszélünk, hanem hogy hol hajalunk. Nem lehet pénzeket költeni egy területről, nem látjuk, hogy mire megyünk vele. Valahogy be kell mutatni, hogy uh, hogyan tudunk a jövőben itt eredményeket elérni, méghozzá konkrétan, lát, konkrétan be kell ezt mutatni, és az Európai Bizottságnak, a TENTI koordinátoroknak itt a bizottságban be kell mutatniuk, mi történik valójában, mi történt valamiben, nem csak a pénzek allokációja felhasználása során, hanem azt is mutassák meg, hogy mit építettünk, hogy mennyire sikerült ezt elismertetni, nem mondom, hogy nem értek egyet Maranaszkóról, de azt gondolom, ezt jobban meg kell nézni részletesebben. Bár tudom azt, hogy lesz még erről egy vélemény jövőre. Több megézésem lenne még, de mm, hát le, megcsúsztunk egy kicsit időben. Éppen ezért most itt a, a, a, az árnyékeladók körében mondom el a továbbiakat. Köszönöm szépen, Telicska úr, elég nagy a késés, mert ott úr nagyon lelkes volt. lenne, asszony, tessék. Nagyon rövid leszek. Támogatjuk, hogy több pénzt költsünk a kohézióra összehasonlítva a legutóbbi pénzügyi kerethez képest, és a közlekedési infrastruktúra építése során figyelembe kell venni a területi és szociális kohéziót is a tagállamok között. Köszönöm szépen. Merci, Madame Kilonen. Monsieur... Köszönöm, Kilonen asszony. Kramer úr. Ki kell mentenem Stász előadónkat de köszönöm az ő nevében Marinescu úrnak az anyagot, támogatjuk a javaslatokat, és nagyon poz pozitív az, hogy a hatodik pont alatt az RTMS-t továbbra is fenntartjuk. Vannak pozitív dolgok, de negatívok is. Azt láttuk, hogy új projektek épülnek, de a fenntartásra nem maradt pénz és hogyha nem időben szanálunk, akkor újraépíteni az sokkal drágább. Éppen ezért a karbantartás, a fenntartás figyelembe kell venni. A második pont eh, a, a 1909-ben a sínhálózat villamosításról beszélünk, most 100 év után 60%-nál járunk, az EU-s 52%-nál járunk, és 2007 óta számos ország haladt, a legnagyobb haladás Svájzon figyelhető meg, ahol 100%-ra jutottak, de az EU elakadt 52%-on. Mindenki a villamosításról beszél a közlekedésben, de mindenkinek mi jut eszébe az elektromos autó természetesen, de hogy milyen lehetőségeink vannak, tehát, hogy felső vezetékekről beszélünk autópályákon, de párhuzamosan ezzel sínhálózatok vannak, ahol nem villamosítottunk. Hogy ezeket a réseket betönjük, ez rendkívül fontos, és ezt itt szerepeltetni is kéne a hiányzó kapcsolatok, mm, hát ezt ismerjük, ez egy patchwork, a mi vasúti hálózatunk ezt jobban figyelembe kell venni, tehát a vasúti kapcsolatokat európai szinten össze kell, kapcsol, össze kell hozni, nem csak közúton van szükség az, e- az e- Európára, hanem aztán számos területeken az Eurovelo utak, 70-80 ezer kilométer, és itt eh, a számos tagállam előtt állunk, ahol van, a közelben, ott fel kell hívni a figyelmet, hogy van ilyen euróveló kerékpárút, vagy hogy kölcsönzési lehetőséget kell biztosítani, ez nagyszerű dolog. Itt a zajcsökkentés. Európában vitatkoznak még erről, Svájc kezdte, aztán Németország is követte ezt, mert a zajcsökkentés nélkül nincs a vasútnak jövőben esélye. Persze itt időt lehet nyerni, hatékonyságot és pénzt, hogyha most nem feltétlenül csak a zajvédő falakat építünk, hanem másfajta rendszereket igyekszünk a zajcsökkentésre felhasználni, a műanyagfékek, vagy egyéb berendezések, amelyek jelentősen felére csökkenthetik az zaj terhelést és ö, sikerült elérni, hogy a hangos és a halk ö, ö, vasúti kocsikra vonatkozásában különböző díjakat számítanak fel a sín használatért, de ezek Németországból már meg is tették, de nagyon kicsik a különbségek. Ezt növelni kell, hogy a vállalatok érdekeltek legyenek abban, hogy elvégezzék ezeket a munkákat. Köszönöm, Kramer úr, most korlátozni fogom a hozzászólási időt, és Rike úrnak egy percre adom meg a szót. Én arra emlékeztetnék, hogy ez egy költségvetési vita, nem tisztán közlekedési jellegű. A hatodik fejezeten belül van a közlekedés, az ügynökségek egyre nagyobb terhekkel birkóznak, ehhez finanszírozásra is lenne szükség a hálózatfinanszírozási eszközhöz nem járul finanszírozás, más alapokból finanszírozák, a kohéziósból és az ügynökségek keretéből. Még az se biztos, hogy ez a Connecting Europe fennmarad a következő időszakban is. És arra is emlékeztetnék, hogy a Brexit, a technológiai fejlődés, a környezetvédelmi problémák jelentős környezeti fejlesztéseket igényelnek, összekapcsolt járművek, nem fosszilis üzemanyagok, kevésbé szennyező működtetési módok, és hát persze az összes intermodalitási meg hálózat összekapcsolási probléma európai szinten egységes piac, éghalatváltozás, környezetvédelmi problémák, technológia, fejlesztés, digitalizálás. Nagyon sok pénzt igényel mindez a közlekedés terén. Köszönöm, Rike úr, Van Mintenberg úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ott folytatom, ahol Wim van Dem kollega befejezte. A kettes és ötös bekezdésekkel kapcsolatban a véleménytervezetben lenne néhány gondolatom, mellesleg kiválónak találtam a tervezetet. A, az EU költségvetés kapcsolatban egy általános meghallgatást kellene, mert mindenki tudja, hogy a, teljes, a CEF teljes rendszerében szisztematikusan alkalmazzák a kohéziós alapot. Én ezt igenis támogatom, és 2020 után úgy szeretném, hogyha meghosszabbítanák. De úgy gondolom, hogy az, hogy egy kicsit tovább kellene néznünk az orrunknál, az európai alapokat a regionális fejlesztési célokra is fel kell találni, tanulmányokra, határon átnyúló területekre, transnacionális kapcsolatokat vizsgálva. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak lehetővé kell tenni a kisebb beruházásokat is. Én például nagyon örülök hogy végül is az átfogó hálózatokról és a, a régiókban, az átfogó hálózatok mellett most a régiókban a hiányzó kapcsokat is próbálják megoldani. Mindkét szakbizottságban benne vagyok, igyekszem ezeket érvényesíteni minden szempontból. Köszönöm szépen, Nixon kollega. Eh, Köszönöm szépen. Teljes mértékben egyet eh, értek azzal, hogy tartanunk kell magunkat eh, a költségvetéshez, meg kell próbálni okosabb, intelligensebb megoldásokat találni, nem pedig egyszerűen mindig csak új pénzt kérni, vagy máshonnan pénzt kérni. Az intelligens megoldások tapasztalatom szerint azt jelentik, hogy partnerségeket keresünk. Vertikális partnerségeket a különböző szintekkel a társadalomban, vagy horizontálisakat és horizontálisakat az állami magánszektor mások. Úgy gondolom, hogy ezt be kellene venni az állásfoglalásba, felszólítani a bizottságot arra, hogy intelligens megoldásokat találjon, és a partnerségekkel jelentőséget kellene egyben hangsúlyoznunk. Pat Cox egyszer ezt nagyon jól írta le, és a a helyi és a nemzeti szint közti együttműködést támogatta. Köszönöm szépen. De mondta hogy köszönöm szépen. Pontonként egyes pont nem csak a szomszédországokra kell utalni, hanem az összes harmadik országra, mert most már világszintű az összekapcsolás, a sejem útra gondoljunk négyes pont a Balkán régióra is utalni kell, mert a TENT hálózat kiterjesztése 2015-től ugye tovább megy az EU tagállamok határain. A legutolsó csúcsán a berlini folyamatnak egy közlekedése foglalkozó bizottság is létrejött hettes pont a tanácsnak végre tovább kellene engedni azokat az aktákat, amelyek megrekedtek, költségvetésről van szó, de nagyon releváns ez. A tízes pontnál az idegenforgalomról van szó, a parlament 15-ben a plenárison egy állásfoglalást fogadott el, mi szerint egy külön költségvetési sor vonatkozzon az idegenforgalomra, Köszönöm szépen, Reuters úrat üdvözlöm a szakbizottságban, és kérem, hogy az Európai Bizottság nevében szóljon. Köszönöm, elnök asszony, Köszönöm, hogy szólhatok. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! A bizottság üdvözli ezt a jelentéstervezetet. Úgy gondoljuk, hogy egy kiegyensúlyozott megközelítése annak, hogy a következő pénzügyi teremben megfelelő forrásokat biztosítsunk az európai közlekedési infrastruktúra számára. Tudjuk természetesen, hogy a közlekedés egy stratégiai ágazat, és jelentős hatása van az egységes piacra, növekedésre és munkahelyekre. A vélemény kapcsán, ahogy már a képviselők is rámutattak arra, mi is támogatjuk természetesen az INTMS Cezár fenntarthatóság és innováció kapcsán elmondtak de kérnénk további kiigaz, kiigazításokat. Azt javasolják például, hogy a hatos bekezdésben a a vasútra való áthelyezésről is beszéljünk, ez nagyon jó lenne a vasút és TMS kapcsán. A nyolcasban a a hidrogén alapú üzemanyag felhasználás szintén nagyon font, fontos lenne, ha ezzel is foglalkoznánk, és a 9-es részben a digitálisakkal az összekapcsolt és automatizált vezetéssel kapcsolatos kutatásokat ösztönöznénk, és örülnénk neki. A Connecting Europe eszköz kapcsán egyetértek Telicska úrral. Valóban a némi kiigazításra szükség van, mert nem egészen világos, hogy mit értünk például a, a, a fokozott vagy hatékonyság alatt, az upgraded vagy effectiveness szavakon száz százalékban már elhatároztuk, hogy a kohéziós forrásból fogjuk ezt támogatni egyaránt a kicsi és a nagy határon átnyúló projektekre. A fenntarthatóság is szempont. Úgy gondoljuk, hogy valóban ez egy megfelelően teljesítő eszköz, és amikor a továbbfejlesztéséről beszélünk, akkor IKEA-ról egyetértek, megfelelő költségvetést kell a prioritásokhoz biztosítani. A költségvetést pedig központosítani kell, központilag kell kezelni. Ez a 8.2-es akkor a eh, Middleburgorral kapcsolatban a, a, az, át, az átfogó és az alap és a kisebb határon átnyúlókat is figyelembe kell venni, az EFD-et. Ez is mind a hatékonyságot szolgálja. A hatékonyság pedig azt is jelenti, ahogy Van den Kamp talán Marinescu-nak ezt is adja át, hogy felszeretnénk tárni, milyen további szinergiák vannak az 5G az okos hálózatok és az alternatív üzemanyagok terén. Telicska úr, valóban meg kell határoznunk azt, hogy mi, mit jelent, mit értünk azon, hogy hatékonyabb, ebben igaza van. Még két dolog, elnök asszony, az -e a vélemény a kohéziós alapokról is beszél, és a Horizon 2020-ra utal, és a jövőbeni 9-es kutatási keretprogramra. Itt is ki kell, fel kell tárnunk a, meglévő szinergiákat, különösen ami az innováció alkalmazását illeti, és meg kell nézzük az önök következő napirendi eh, pontját is a dekarbonizáció kapcsán, is ezzel is foglal foglalkozni a szakbizottságban. Végül pedig összefoglalva, hadd mondjam el, hogy a bizottság örömmel fogadja ezt a véleményt, ez egy nagyon hasznos eszköz arra, hogy befolyásoljuk a vitát, nagyon fontosnak tartjuk ezt, és mindenféle javaslat előtt nyitottak vagyunk, együtt kívánunk működni önök érnek el. Ennek keretében pedig úgy gondolom, hogy még azt elmondom, hogy november 15-én szerdán egy konferenciát szervezünk önökkel szoros együttműködésben, elnök asszony, a Connective Europe eszközről, és természetesen meghívjuk a különböző szakbizottságok tagjait is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Reuters úr, Finn van den Kamp úr, az utolsó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek, és világos. Három dolog. Egy. Marian Marinescu kollégámnak némi védelmet kell biztosítsak, véleményről van szó, ami maximum egy oldal vagy másfél oldalas lehet csak. És hogyha most minden kívánságot felveszek, fel kell venni ebbe a véleménybe, akkor szerintem nagyon-nagyon pici levé, betűnagyságra kell átállítanunk az oldalt. Robert Zile úr megjegyzése kiváló helyes, természetesen az FC a támogatásokat nem tudja felváltani, ezzel egyetértek. És tudom pontosan is, hogy mi kell ehhez, de új egyensúlyt kell találjunk. A Párizsi metró elleni támogat... Ö, a, bocsánat, a, a Párizsi metróvonalakat lehet sima metrójegyekkel fizetni, nem kell minden a támogatásokkal kiegyenlíteni. A következő, a harmadik dolog pedig Pável és Miltemőr kollégának szól, világosan meg kell néznünk, hogy mi a SZEF határa. És meg kell nézni, hogy van-e valami, ami a, a közlekedési forrásokat ebből kiegészítheti. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, monsieur. Euh. Köszönöm szépen, Van de Kampur. A módosítók benyújtásának határideje október 17-e, 16 óra. Akkor következik a tematikus főosztály előadása az európai közlekedés karbonmentesítéséről egy jelentést fog tehát ön úr ismertetni. Monsieur Hön, je vous souhaite la... Hön úrat üdvözlöm. Vous allez présenter votre... Szakbizottságunkban. Kérem, ismertesse a jelentésüket, 10 percet kap annak érdekében, hogy a szakbizottságban eszmecserét tarthassunk a témáról. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívónkat. Öné a szó. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Anko Hőn vagyok a főigazgatóságtól, és együttműködünk eh, kutatási területen számos intézettel elég sok információt tartalmaz az előadásom. A prezentáció ide természetesen nem engedi meg, hogy az összes részletre kitérünk, ezért csak a legfontosabb pontokat ragadunk ki. Miről is beszélnék ma? elő néhány dolgot elmondanék a jövegházhatást okozó gázokról, a közlekedésről, az jövőbeli projektok, prognózisok kerülnek szóba, szakpolitikai ajánlások a következő, a legfontosabb tőlük egyrészt a járművek hatékonysága, aztán a közlekedés üzemanyagai, aztán a légi közlekedés, nemzetközi tengeri, tengeri közlekedés, aztán ezt összevonom, mire is gondolunk. Itt valójában, amikor hosszú távú évekről beszélünk, és egy néhány általános megfogalmazással zárnám. Ez ez a bemutatja az üvegházhatást okozó gázok alakulását a közlekedésen keresztül. Itt nemzet, nem veszük figyelembe a nemzetközi tengeri közlekedést. Minden esetre a megosztás azért van, ezt külön mutatjuk be, mert különböző célokat határoztak meg a két közlekedési ág esetében. Zöld és kék színen jelentőjük meg. A kék az a tengeri, és egyébként a többi közlekedési ágazat az a zöld. Itt látható egyébként, hogy két nagy cél van, 2030-ra, a másik pedig 2050-re került meghatározásra. Láthatjuk eh, a kibocsátásoknál, hogy általános növekedés volt a gazdasági válság válságig, aztán a gazdasági válság együtt járt a kereslet csökkenésével természetesen, ami a közlekedést illeti úgy általában. 2014-ben láthatjuk, hogy némi emelkedés van, tehát megfordult egy tendencia, és érdekes lesz látni, hogy a jövőben ez hogyan alakul. Nézzük meg a közlekedési ágakat. Itt láthatjuk, hogy az egyik közlekedési ág dominánsa vált a, ez a járművek, a személykocsik, amelyek meghatározzák az EU-n belül a legnagyobb kibocsátás 44% egyébként. 5 közlekedési ág 95%-ban adja az emissziót, nemzetközi légi közlekedés, illetve a kis teherautók, és természetesen fókuszálni kell a eddigi politikákra, és ezt hogyan tudjuk folytatni. Láthatjuk egyébként ezen a dián, hogy a növekedés egészen a gazdasági válságig tartott, aztán mint már most megint egy növekedés figyelhető meg, vagyis a üvegházhatatlanok, kibocsátogázok mindenképpen egy keresletet, kereslet növekedést eredményez az új gazdasági talprálás, aztán légi légiközlekedés nagyon ért, nem ér, annyira érintette a közlekedési válság, tehát ott ilyen nagy csökkenés nem volt Nézzünk tovább egy lépással. Bizonyos vizsgálatokat végeztünk. Itt két prognózist állapítottunk meg, az egyik az jelenlegi szakpolitika folytatása, a másik pedig, hogy intenzívebbé teszük az intézkedéseket. Egyébként az Európai Bizottság most a 2020 as időszakra éppen előkészít egy anyagot. Itt most csak azt veszük azonban figyelembe, amiket már, amiket már meg tudtuk vizsgálni az elemzésünk során. Azt láthatjuk, hogy igazából nem a jelenleg folytatjuk, akkor nagyon jelentős csökkenésre nem számolhatunk hosszabb távon. Elmondhatjuk, ez most nem látható, hogy képen az Európai Bizottság dolgozik ezen, hogy a, lát, a, a, hogyha további intézkedéseket nem tervezünk 2050-ig, akkor a gázkibocsátás 50%-kal lesz a 99-es szint fölött, tehát ez nagyon jelentős lesz. Hogyha most figyelembe vesszük ezeket a diákat, amit eddig mutattunk, hosszú át, út áll még előttünk a közlekedésben, el akarjuk érni a célokat. Most pedig a különböző politikai, szakpolitikai területekről beszélnék, a járművek hatékonysága, aztán a dekarbonizáció az üzemanyag felhasználásban és a menedzsment összességében. Most a szakpolitikákról szeretnék beszélni, a később pedig az ajánlásainkról. Ez a dia rámutat arra, hogy a fő szakpolitika az személyi gépjárművek, hiszen itt tudjuk a legnagyobb eredményt elérni a csökkentésen keresztül. A narancs és a kék szín az a cél, a zöld, a narancs, zöld és sárga pedig a tényleges számokat mutatja valójában. Azt hiszem itt is világosá válik, hogy hosszú utat kell még bejárnunk. 2050-ig itt láthatjuk két kereszt van alul, két X jelzés van legalul, és megint csak két különböző prognózisból indulunk ki. Két... Itt láthatjuk, hogy itt is sok feladat vár még ránk. Ami még fontosabb, hogy ezek a célok a két fokos növekedésből indulnak ki, tehát ezt a célt akarjuk elérni, ezt időközben Párizsban csökkentették a felére, vagyis további csökkentésekre van szükség még itt is. Aztán el kell, hogy mondjam, hogy a tesztciklus meglehetősen bonyolult, és különböző területeken végezzük a teszteket, és az intézkedések majd megmutatják, hogy mennyire lehetnek hatékonyak a jövőben. Általában elmondhatjuk, hogy elindultunk egy adott irányba, és el lehet érni az eredményeket vegyük az ajánlásokat, a, a szag, az Európai Bizottság járművek és a szakpolitikai területeken igyekszik meghatározni új lépéseket, költséghatékony módon természetesen, és az elmúlt diák bemutatták, hogy milyen úton lehet tovább járni. A zéro emissziós mandátum, majd Kaliforniában már bevezették ezt elektromos járművek nagyon fontosak lehetnek hosszú távon de a hidrogén meghajtás is szóba került. A második eh, ajánlás egy tesztciklust vesz jobban figyelembe, pontosabban kiindul ki, hogy gyakorlatban már elkezdték ezt kipróbálni. Meg kell határozni viszont ehhez egy keretet, amelyel jobban alkalmazkodunk a valós körülményekhez, ami a közlekedési ágat illeti, közlekedési módot illeti. Eh, eh, itt beszélnünk kell a teherautókról és a buszokról, be kell vezetni, ki kell fejleszteni a, az előírásokat, ahogyan ezt egyébként a személygépkocsiknál is láthatjuk. A, a következő, a dekarbonizáció, a üzemanyagoknál és energiaforrásoknál az megújuló energiára vonatkozó irányelv, vagy a bázisát ennek. Itt egyelőre az emissziós csökkentés nem sikerült olyan szinten elérni, amilyen szerettük volna. Itt természetesen más hatások érezhetők, például az állattartásban, illetve a földhasználat is szerepet játszik. A jobb oldalon látjuk a számokat. Itt egy bizonyos bioüzemanyagról is beszélnünk kell, amelynek az elterjedése is fontos lehet a jövőben. Legalul látjuk pedig a második generációs bioüzemanyagról is beszélhetünk, ez mindenek előtt hulladékot dolgoz fel, tehát nem konkrét terméket. Itt a vörös vonal a, a, a foszilis üzemanyag kibocsátását vizsgálja és akkor vannak a közvetlen kibocsátások, tehát mind bioüzemanyagokat is figyelembe kell venni itt, de minden ennek komoly jövője is lehet jobb, mint mondjuk a dízelnek és az, a másoknak, de a legtöbb ö, eredményt mégis a harmadik generációs üzemanyag lehet leírni. A második ö, generációs ö, az indirekt kibocsátás az végig is hozzájárul. Um, so in that respect, the Commission has subsequently... És most pedig a továbbiakban a megújuló energia irányelv továbbfejlesztésével is kell foglalkoznunk kell, és a bioüzemanyagokat, fejlett bioüzemanyagokat kell előtérbe helyezni. Ami pedig az ajánlásokat illeti, egy robusztus, stabil keretet kell kialakítani, hogy a közlekedésben mindenki számolni tudja, mire mi következik az elközelőjükben. A fenntarthatósági kritériumokat figyelembe kell venni, és ö, alapvető számításoknak kell megelőzniük ezt az átállást. Éppen ezért azt látjuk, a bioüzemanyagok iránt a kereslet jelen lesz, és más szektorokat is be kell vonnunk mindenképpen végig kell gondolnunk az energiaforrások, új energiaforrások bevonását is, tehát a hidrogén például következő. Ha megnézzük a közlekedés hatékonyságát az EU-nak, e nem mindenhol van kompetenciája, ahol a hatékonysághoz hozzájárulhat, de azért számos területen fel tud lépni. Az EU a tagállamok számára tud egy keretet kialakítani, iránymutatások formájában, és akár megtörténhez, és így segíthetjük a mobilitási terve végrehajtását erősíteni. Mindenképpen a keretet EU szinten kell bevezetni, és utána a tagállamok, a helyi hatóság végrehajtják nagyon különböző intézkedéseket lehet elképzelni és igénybe venni a hatékonyság növelése érdekében. Itt van egy sor téma, amivel szembesülünk, de hát egy modellváltásról is gondolkodhatunk, ahol van az üvegházhatásról okozó gázok csökkentésének potenciálja, azt mindenképpen előtérbe kell helyezni. A közlekedés területén jelentkező keresletet is figyelembe kell vennünk. Igyekszem ezzel befejezni, és megnézzük a következő képet a nemzetközi közlekedés fontos dolog. A Kyoto jegyzőkönyv meghatározta ezt a keretet, amelyen belül dolgozni lehet. Az ICAO és mm, segíti ezt a hatékonysági növekedést. Itt az EU ETS, a kibocsátás kereskedelem fontos szerephez jut itt a jövőben, úgy számolunk. Most rátérnék, ugye egy perc marad a záró diát szeretném bemutatni, nem is az egész az utolsó, hogy nézzük, ez talán a legfontosabb, amit itt be tudok mutatni, mit tudunk használni hogyan tudjuk a csökkentést a legjobb megoldani, és a hatékonyságot is. Az első 1990-t mutatta, 2015 a következő, és 2050-re pedig különböző terveink vannak. Itt láthatjuk, hogy ha van egy 60%-os elképzelésű csökkentés, és sőt egy 90%-os is elképzelhet közlekedésnek még számos feladatot kell itt megoldania, és mindenképpen végig kell gondolni, hogy hogyan tudjuk elérni a az egyes eredményeket. A 60%-os csökkentéshez, a hatékonysághoz, hatékonysághoz hozzájutni, megfelelő ö, ö, üzemanyagokat kell alkalmazni, a 90%-hoz pedig gyakorlatilag mindent alkalmazni kell, és csak még erőteljesebben egy utolsó dolog, amit szeretnék kiragadni az utolsó anyagban. Idejében kell fellépni, mert 2050 ne nem 2050-ben célt akarunk elérni, de ahhoz már most el kell kezdenünk dolgozni. Mindenkinek kell mondanom, minél hamarabb lépünk, annál kisebb lesz a kumulatív kibocsátás. Köszönöm szépen a figyelmüket. Mint már elmondtam, a, a jelentés számos információt tartalmaz. Köszönöm szépen az előadást. tulajdonképpen fél, kicsit félelmet keltő, hiszen mint hogyha már eh, lekéstünk volna a végrehajtással. A közlekedési ágazat 90 óta már azt mutatja, hogy ez az egyetlen olyan ágazat, ahol 30%-kal növekedett a kibocsátás, tehát nem pusztán éghajlatváltozásról beszélünk, hanem jelentős éghajlatromlásról a közlekedésben. Vekken asszonynak adom meg a szót. Yes, thank you. Thank- köszönöm szépen, köszönöm a jelentést, és köszönöm a, a rövid előadást is. Úgy gondolom, hogy jó és rossz hír egyben. Rossz hír nyilván az, hogy a helyzet nem olyan jó, és az üvegházhatású gáz kibocsátás növekedett 90 óta. De a jó benne az, hogy, hogy nagyon sok mindent lehet még tenni és hogy sokkal jobban tudunk majd az eddigieknél is előre haladni. A jelentés is mondta, hogy figyelmet kell három különböző területre irányítanunk, a technológiai op- opciók, az energiahatékonyság javítása érdekében az autóknál, aztán meg kell nézni a dekarbonizációt, és az egész közlekedési rendszer hatékonyságát, a digitalizálás, a belső közlekedési rendszerek mind nagy szerepet játszanak, és ez pozitívum. A fontos üzenet az azonban az, hogy most, hogyha a világos energi- eh, tehát az egyértelmű energiacsomagot is eh, kezeljük, akkor hosszú távú szakpolitikai keretekre van szükség. Ha ösztönözni akarjuk az ágazatot, innovációba, kutatás, fejlesztésbe akarunk eh, fektetni, akkor hosszú távú szakpolitikai keretekre van szükség. Ez is egy olyan kérdés, amit eh, például a bioüzemanyagoknál kell eh, mindig figyelembe vennünk, meg kell nézni a célokat, azt, hogy mi az, ami fenntartható, mi tekinthető a bioüzemanyag, ö, eh, fenntartható bioüzemanyagnak. Persze most ö, arra kell figyeljünk, hogy melyek a leghatékonyabb intézkedések hogy a közlekedés, a közúti közlekedés, mint tudjuk, az egyik legnagyobb kérdés mindig is, és nagyon sok mindent lehet itt tenni, de nem szabad elfeledkeznünk a, a nemzetközi megállapodásokról, hiszen hogyha csak Európában döntünk, az nem biztos, hogy elegendő. Ez egy globális ágazat, és globális megállapodásokra van szükség. De a, a közúti közlekedésben sok mindent lehet tenni. A nehéz közúti gépjárművek például olyanok, amelyeknél a technológia értelmében már jelentős kibocsátás közlekedés lehetne, aztán a CO2 normák a személyautókra vonatkozóan, Eh, hiszen ezek eh, eh, tudnák a leginkább befolyásolni az ágazat dekarbonizációját. Köszönöm szépen, szerintem jó hír, rossz hír egyaránt vagy benne, de mindenképpen jó az, hogy most nekivághatunk a munkának, és el is elérhetünk sok mindent együtt. Köszönöm. Monsieur Salini, c'était vous. Salini úr következik, tessék. Virkonen kollega egy listát sorolt fel, a prioritásokról eltéren ez egy kimerítő lista, és teljesen osztom én is. Én csak egy politikai érvet tennék ahhoz, amit a kollega említett. Ugye a politikai érv az, hogy ezeket a célokat mindenképpen el kell érni, a közlekedési szektor és az egész gazdasági, kontinentális gazdasági rendszer kapcsolódásáról beszélnék. Ez nagyon igaz, hogy a széndiokszid kibocsátással mindig a közlekedést vádolják, de közben az is igaz, hogy a mi kontinensünk a legjobb kontinens a világon a széndiokszid kibocsátás terén. Úgy gondolom, hogy nem szabad megfeledkezni arról, hogy nagyon jó teljesítmény nyújtunk, hogy mi vagyunk a legjobbak a világon, mert a mi rendszerünk egyensúlyban van. Úgy gondolom, hogy amit fenn kell tartani, az az összes szektor környezeti egyensúlya, nem csak a közlekedési Bioüzemanyagok példája szerintem fontos. Különösen az első generációról a másodikra való áttérés. Tehát ez egy erőssége a stratégiánknak, és ezt mindenképpen képviselni kell, amikor a környezetvédelemről beszélünk úgy kell átállni az első generációsról a másodikra, hogy a beruházókat ne bátortalanítsuk el. Fontos, hogy amikor a megközelítést meghatározzuk, és a határértékeket is, akkor szemünk előtt lebegjen, hogy egy beruházó, aki kutatásokat is ösztönöz, megtérülést akar. Ezért a politika határozza meg a célkitűzéseket, de nem szabad kötelező célkitűzésekkel kínozni azokat, akik már befektettek a környezetvédelemben mert ez a legrosszabb piac torzító intézkedés, amit csak tehetünk. És ezért Európa visszalépne e kényszer hatására a kiválósági szintről, amit már elértünk. Nagyon fontos, hogy olyan célokat tűzünk ki, amelyeket el lehet érni. Köszönöm szépen, Szerini úr! Rövodalon asszony, aztán Telicska úr. Elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm ezt a, az előadást, és az egész dokumentumot nagy figyelemmel fogom olvasni. Én osztom az elnök asszony véleményét, hogy elég nyugtalanító az, amit itt hallhattunk, és óriási a felelősségünk az egyik első hozzászólóhoz csatlakozva, én is azt gondolom, hogy mindenkinek be kell töltenie a szerepét, és minnyáján ki kell, hogy tartsunk a Párizsi Egyezmény mellett. A különböző jelentésekről szavazva gondoljunk erre, az megújuló energiák szabályozásának felülvizsgálata például ilyen, és egy csomó javaslat foglalkozik ezekkel a prioritásokkal. Én úgy gondolom, hogy ez a konkrét szavazás nagyon fontos lesz. Bízom benne, hogy a hosszasan tárgyalt kompromisszumok végül sikerre viszik az ügyet, és hogy felelősek tudunk, teljesek tudunk maradni ami a javaslatokat illeti, amelyek ebben az előadásban is feltűnnek, fontos lenne, hogy a tagállamokat ösztökélni tudjuk, be tudjuk vonni, és hogy a célkitűzések megvalósítatása megvalósuljon. A tagállamok nagyon ragaszkodnak a szubszidiaritáshoz, de nem mindent vesznek át a célkitűzésekből az euróvinyet esetében is a megtett kilométert kell alapul venni. Ugye nem elég megállapítani, hogy minnyáján érintettek vagyunk a szavazás során is gondolni kell majd erre. Köszönöm szépen röbb oldalon. Telicska úr, most már tényleg ön következik. Köszönöm szépen. Elnök hogy nagy megtiszteltetés ez számára, hogy megkaptam öntől a szót. Na, vegyük komolyra a szót. Valóban helyre kéne tenni a dolgokat, és ehhez meg e- elegendő idő is kell. Ez a vitára is vonatkozik, amiről ma itt szó van, és a szakpolitikai eszközökről is, amit mi együtt tervezünk meg. Akkor múltban már eh, voltak szakpolitikai hibáink, eh, intézkedések szintjén is, és nem mindig volt megfelelő a hatástanulmányunk sem, ami kiinduló pontként használtunk. De ugye most eh, jegyzőkönyvben kellett mindezt rögzíteni, és az előadó iránti tiszteletből azért átnéztük ezt a dokumentumot, és komolyan meg is vitattuk. Úgy gondolom, hogy lesznek közöttünk. Egyrészt mindenki tiszteletben tartja a célokat, de nem mindig tudjuk a javaslatainkat a a szükséges egyensúlyra, megvalósíthatósági tanulmányra, viszonyítási alapokra építeni, vagy az ágazat versenyképességére. Ez nagyon fontos látnunk. Az első kérdésem az alapvetően az lenne, hogy mi a hogyan tudjuk leginkább legjobban vegyíteni a dolgokat. Dekarbonizáció, közlekedési rendszerek optimalizálása, technológia, valahol van valami nagynak vagy kevesebbnek lehetősége, de hát ezt kvantifikálni kéne, meg kellene tudni határozni a mennyiségét annak érdekében, hogy legalább valami megbízható hatástanulmányunk legyen. Az intézkedések, a szabályozói környezet nemzeti és EU szinten mindezt még, hiá- még nem tudta biztosítani. Nagyon érdekes volt, ezt azért elmondom, örültem neki. Rengeteg kérdés merül fel, és nagyra értékelném, hogyha majd elolvassuk a dokumentumot, vissza tudnánk térni erre. És hölgyeim és uraim, kedves kollégák, ha majd a saját jelentésünkkel fogunk előállni árnyék előadóként, vagy módosítók benyújtójaként, mert ugye tudom, hogy több száz módosítót fogunk tudni bemondani, benyújtani, akkor mostantól fogva fontos lenne, hogy mostantól folyamatosan elemezzük annak a hatását, amit javaslunk, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor megismételjük a múlt hibáit, és nem lesz eh, egyensúly. Köszönöm. Köszönöm szépen, Telicska úr. Még egyszer ismétlem, hogy eh, két percben eh, lehet csak hozzászólni. Nincs privilégium most már. következő kollégának megadom a szót két perc. Köszönöm szépen. Eh, rapport och föredragning. Köszönöm szépen. Érdekes volt ez a beszámoló. Egy kérdésem is van, amikor itt a különböző eszközöket mérlegeljük, hogy most vágjunk-e bele, vagy adott esetben később fókuszáljunk jobban. Van itt egyfajta vita a nyomásgyakorlásról, hiszen a nagyon sok, nagyon sokkoló gyors transformáció esetleg ártanam, de ne kerüljünk abba a helyzetbe, hogy a mostani átállás annyira lassú, hogy a későbbiekben ezt fel kell gyorsítani majd. De hát valamikor egy szociális problémával szembesülhetünk mindenképpen. Ezért szakértőktől szeretnék választ kapni arra, hogy ő hogy látja, hogy a későbbiekben mire képes a társadalom az átállás során adott esetben, hogyha ha gyorsan kell reagálni, vagy ha most lassan vágunk bele, akkor mire számíthatunk, és adott esetben egy technikai alkalmazkodás elegendő -e, de hát azt látjuk, az emissziók jelenlegi árképzése is kérdéses. Ez elég erős motort jelent a technológiai fejlődéshez. Elegendő ez, vagy adott esetben további aspektusokat is figyelembe kell venni, tehát mondjuk a műszaki fejlődés, de mondjuk a viselkedés, a hozzáállás, az attitűd kérdése is fontos lehet nem kellene most felgyorsítani az egész módosítást, hogy ne kelljen később túl gyorsan reagálni. Köszönöm szépen, Danunde úr. Kunc úr, két perc. Ah, ha csak egy percet akar, akkor tessék. Köszönöm szépen, azt, hogy Emlékszünk még arra, hogy az elmúlt választási ciklusban egy stratégiát kiadtunk a 2020-20% CO2 kibocsátásban, és 20%-os energiahatékonyság. 2020-ig volt ez összességében a cél, sőt a közlekedésen 40%-ot írtunk el, megnézzük az intézkedéseket, nem voltak azok rosszak valójában, vegyük csak a 130 grammos CO2 kibocsátást a személyi járművek és a kis teherautók vonatkozásában, tehát 5 literes fogyasztás, az etanol, a bioüzemanyagok, belekeverés az üzemanyagból hogy a hatékonyság jobb legyen. Ezek nem voltak rossz intézkedések, de ez egy sziszifuszi feladat és hát ezeket a feladatokat végül is a gazdasági növekedés feleszi, mert munkahelyeket akarunk teremteni. 2008 óta mennyivel több autó kapott forgalmi engedélyt, stb. És ezzel elfogyasztjuk az egész nyereséget. Tehát nagyon bonyolult ez a helyzet. Összességében, ami a CO2 kibocsátást illeti, nagyon nehéz lesz összességében csökkenést elérni, hogyha be akarjuk tartani, és számos területen akarunk fejlődni. Kunz két perce volt. Miért csak egy percet használ? La prochaine fois. Bravo. Vous êtes dans le partage, monsieur Kuhn. Monsieur... Sean Kelly úr is itt van. Átadom a szót neki. Hát Köszönöm szépen, hogy szót kapok. Nem vagyok eh, tagja ennek a szakbizottságnak, de árnyék előadó vagyok eh, más eh, jelentésben a energia megújuló erőforrásokra vonatkozóan. Azt hiszem világos az üzenet. Ez azt jelenti, hogy ha nem haladunk elég gyorsan, nem változtatjuk meg a politikánkat, akkor nem fogjuk tudni elérni a céljainkat, és ez természetesen abszolút szembe megy azzal, amit terveztünk a COP20 21 ben Az egyik terület, ami igencsak bátorító, ma délelőtt az ITRE-ben beszéltünk erről, az épületek energiahatékonysága, és itt ez, azt hiszem, hogy elfogadtuk egy olyan előírást, amely tényleg támogatni tudja azt, hogy ezen a területen haladjunk. Egy másik kérdésem lenne viszont, az előállítók, a gyártók, járműgyártók másfajta autókat is gyárthatnának. Tudunk-e itt számolni azzal, hogy csökkentjük a belső égési motorok számát, tehát belátható időn belül? Tehát mondhatnánk-e azt, hogy ezt limitáljuk ezt a számot egy adott időszakra, egy adott számú autó, egy gyártó vonatkozásában ö, ö, hogy megváltoztatja az alanyokat, csökkentjük a belső égési motorokat, és az alternatív meghajtást erősítjük. Ez nyilván lehetőséget kínálna az elektromos autók vonatkozásában, amit ma egyébként az ITRE-ben is vitattunk. És a tengeri, a légi közlekedés is nagyon fontos. Hát itt azért az elektromos meghajtás nem jön olyan gyorsan. Mire számíthatunk ezen a területen? Köszönöm, Deli úr. Nagyon rövid lehet egy technikai kérdésem, vagy csak az előadást tekintve említette, hogy a jármű, a, eh, a személykocsik 44%-et adják az üvegházhatást okozó gázoknak, de nem beszélt külön a teherautókról, a kamionokról. Ez, mert ez nekünk egy kulcsfontosságú kérdés. Egyszerűen érdekelne, hogy vannak-e idevágó adatai is. Köszönöm szépen az összes kérdést. Nekem is lenne egy igazi kérdésem. Az új energia mixre vonatkozik. Ön azt mondja, hogy sokkal több villanyautó lesz, én ezt elhiszem önnek, bár lehet, hogy a gáz és a hidrogén még jobb lenne. Csak van egy érdemi kérdésem. Mit csináljunk, amikor van 30 millió autó az utakon, amelyek nem tartják be a normákat. Mit, mert meghaladják a kettes, a hármas, a négyes normákat, mit lehet ezekkel csinálni? Ezeket át lehet állítani az új normákra, vagy új vertikum jönne létre? Vagy <clears throat> vagy mit lehet tenni az új fajta tesztelési ciklus indul, de véleményem szerint nincs olyan, hogy tiszta autó. Ez az első kérdés. A második nagy kérdés, hogy lehet, hogy a különböző szektorok, Sean Kelly úr, igen, hogyan magyarázza meg, hogy olyan szektorok, mint az ipar meg a mezőgazdaság a 70-es évek óta csökkentik a kibocsátást. Hogy lehet az, hogy a közlekedésben ez nem valósul meg? A, a gyártók akadályozzák, a tagállamok akadályozzák. Miért nem lehet levágni ezt a kanyart? Utolsó kérdés megint csak az átalakításra vonatkozik, szerkezetváltásra, ugye egyre inkább önvezető lesz az autó, egyre felszereltebb lesz, az infrastruktúra is meg kell, hogy változzon, van-e becslés arra, hogy ez mennyibe fog kerülni, és fog-e ez munkahelyeket létrehozni. Az összes kérdésre, a tolmácsokra nézek, 5 perce van. Igen, jelzik a tolmácsok, hogy nagyon szívesen dolgoznak még 5 percet. Ehm, Hollandra váltok, hogy meg tudjak válaszolni pontosan a kérdésekre. Ha megengedik, akkor először az elnök asszony eh, kérdéseire válaszolok valóban a standardokkal, normákkal már szembesültünk, a különböző automárkák minős, levegő minőségi befolyásolása, Én is osztom azt a véleményt, hogy az elektromos autó az amely a leghatékonyabban csökkentheti a kibocsátási mennyéket, tehát minél hamarabb fel kell adni a hagyományos üzemanyagú autókat, az elektromos autó, vagy a másfajta alternatív autó az, aminek nagyobb teret kell enni. Nos, engedni a többi ágazat. Igazából a vizsgálatban csak az egyetlen egy közlekedési ágazatot néztük, más területeket nem valóban. A mobilitás rendkívül mértékben növekszik, ezért az ágazattal mindenképpen foglalkozni kell, és hogyha a különböző területeit nézzük, akkor a, a közlekedés módosításának a költségei magasabbak lesznek, mint más ágazatokban. 60-80 os csökkentésekről van szó. A költség nagyon fontos szempont, a jelentés is foglalkozik ezzel. Bizonyára a cégek, állampolgárok számára itt-ott fájni is fog a CO2 csökkentésnek a hatása, de még nem számolták ki pontosan, hogy mennyibe fog ez kerülni. A hatástanulmányról is beszéltek valóban, ez nagyon fontos, Párizsra kell ilyenkor visszatekintenünk, ahol egy az egyben kiszámolták egy ilyen tranzakció költségét, ami jelentésünk erre nem kívánt válaszolni. Egy nagyon egyszerű technikai kérdés, a 4,4% a személyautóknál, körülbelül 20% a a, a nehéz gépjárművek esetében a csökkentési szint. Megnézem, hogy mit írtam még fel magamnak. Talán Kelly úr kérdése a kevesebb hagyományos gépjármű gyártására nem lehetne felhívni a figyelmet. Nos, valóban ez jó ötlet. A a CO2 csökkentési szint meghatározása vagy elérése miatt valóban ez egy lehetőség arra, hogy minél gyorsabban kerüljenek elektromos autók a, az közutakra a kevesebb hagyományos autógyártás és a több elektromos autógyártás, nos ez egy olyan kérdés, amire nem tudok válaszolni, ezt a piaci mechanizmusok döntik el, de valóban szükség van arra, hogy kevesebb hagyományos meghajtású gépjármű legyen az utakon, ezzel egyetértek, és a jelentésben is benne van. Volt egy kérdés, ha még van időm, hogy most vagy később lépjünk el ha Párizs irányába akarunk menni, tehát a másfél fok, akkor, a, akkor várni nagyon már nem nagyon tudunk. Tulajdonképpen mindent fel kell tegyünk arra a három területre, amit bemutattunk, és mielőbb lépni kell. Tehát várni az nem opció, és ez azzal is összefügg, hogyha most várunk, akkor annak nyilvánvalóan kihatása van az atmoszférára, és minél hamarabb lépünk ezeken a területeken, annál nagyobb esély van arra, hogy az éghajlati célokat, a párizsi célokat el tudjuk érni, vagy a közelükbe kerülünk volt még. Azt hiszem minden nekem feltett kérdésre válaszoltam. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat. Talán nem minden kérdést fejtettünk ki elég részletesen. Fogok küldeni majd egy e-mailt önnek, hogy az érdemi tartalmi kérdésekre még pontosabb választ kaphassunk. De önnek igaza van, és ezzel zárom az ülést. Sokba fog kerülni, de még többe fog kerülni, ha nem teszünk semmit. Úgyhogy most már tényleg be kell venni a kanyart. Mert most már nem éghajlatváltozás következik, hanem éghajlati katasztrófa. Hogyha a közlekedési szektor nem érti meg, hogy csak egy win-win helyzet üdvözítő az éghajlat terén, nagy bajban leszünk. A közlekedési szakbizottság dinamikus és megérti az éghajlati kihívásokat. Együtt, kemény munkával eredményre juthatunk. Jó étvágyat kívánok! 15 órakor folytatjuk. Telicska úr bizonytalan, hogy itt lesz-e. Sokat eszik? Addig nem tudja befejezni? Jó, nem szeretnék az ön magánéletével foglalkozni mikrofon előtt. Tehát három órakor folytatjuk a polgári eseménnyel, legyenek itt, szóljanak a kollégáknak is, hogy legyenek itt, mert közvetítik a közösségi hálózatokon az eseményt. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, Sonkeli úrnak külön. Hamarosan folytatjuk. Köszönöm szépen Hón úr az előadását és a javaslatait.